Okay, everybody, if you settle down, um, the bad news is that we haven't... A rossz, a rossz hír az az, hogy nem volt még meg az elnöki közlemények, és most, uh, most már többen itt vannak, a, nem, mert nem akartam elmondani ugye az üres teremnek az elnök közleményeit, tehát most kapják ezt meg, miután helyet foglaltak. Először is az Európai Parlamenti Hét um, az Európai Szemeszterrel kapcsolatban január 28 és 30 között fog zajlani itt Brüsszelben, és számos európai parlamenti szakbizottság számára lehetővé teszi azt, hogy közé tanácskozást tartsanak a szakterületeken. Ezen tanácskozások során az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek képviselői áttekinthetik az Európai Bizottság éves növekedési tanulmányát, illetve az nemzeti költségvetésekre vonatkozó iránymutatásokat. Szeretném önnek figyelmet felhívni arra, hogy az európai parlamenti képviselők részvétele igazán fontos, hiszen így lehet részt venni az európai szemeszter kialakításában, és biztosíthatjuk azt, hogy ezek az ülések sikeresek legyenek. Az sem elegendő, hogyha valaki eljön, aláírja a részvételi ívet, és pedig eltűnik. Ezen kívül a párbeszéd az egységes ez I egységes kapcsolatban januárban lezajlott. Kérem, egy kicsit csendesebben beszélgessenek, vagy inkább nekem kellene abbagyni a beszédet, hogy önök is csendben maradjanak. Az LKB e dokumentum cikkekénti áttekintése megtörtént, és megvoltak a előkészítő ülések, 23-án, 24-én, 25-én ebben a hónapban lesznek a triológus ülések. A tőke követelmi irányával és rendelettel kapcsolatban két politikai triológus már le is zajlott az ír elnökséggel januárban 10-én megvitattuk az olyan kérdéseket, mint a benchmarking, mint a, vagy a kockázatfelmérés, a megosztás, a felületi büntetések, technikai szinten az írásos megnyilvánulások alapján már egy dokumentumot részre is hoztak, ezen kívül a következő triológus ülést um, január 30-ára irányozták elő. Szeretnék uh, minden árnyék jelentéstevőt arra emlékeztetni, hogy minden egyes bilaterális vitáról jelentést kell tenniük, amit az ír elnökséggel folylattak. Minden dokumentum esetében, tehát még egyszer ismétlem, vannak olyan bilaterális ülések, amelyekről én nem tudok, amelyekről a többi csapat sem tud, és annak érdekében, hogy ne veszítsünk időt azzal, hogy minden egyes trialógus elején legyenek megbeszélések, ezért azt kérném, hogy mindenki ossza meg a bilaterális találkozóinak eredményét. Nagyon fontos, hogy tudjak erről én is, és a tárgyalt csapat többi tagjai is. Szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy írtam az Eurócsoport új vezetőjének azért, hogy látogasson el hozzánk ide a szabizottságba, folytassunk velünk párbeszédet, és folytassuk azt az alatt, amit elkezdtünk Jean-Claude Junckerrel is, akivel valóban nagyon jó vitáink voltak. Végezetül a gazdasági párbeszéd, illetve az eszmecsere az ír pénzügyminiszterrel, Michael Noonan-nel ma 5 órakor lesz itt a szakbizottságban abban az esetben, hogyha hamarabb befejezzük a szavazást, emlékezzenek arra, hogy 5 órakor vissza kellett térniük. Ismételten emlékeztetni fogom majd önöket arra. Hogy, de az is lehetséges, hogy 5 óráig elhúzzom a szavazást, vagy akár önök húzzák el azt. Amely akár meg is történhet. Kérem, készítsék elő a szavazókártyáikat, és teszteljük a berendezést. Jean-Paul, szólni kívánsz? Azt hiszem, hogy nehéz délután előtt állunk a szavazásokkal. A néppárt részéről üdvözlöm Szikluna úr megérkezését. és bizony jó lesz majd a szavazásoknál látni, hogy megtartunk egy-egy szavazatot, vagy visszaküldjük a szocialistákhoz azt. <laughs>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 megpróbálunk eljárni akkor a hiányában. Na, lássuk, lesz egy tesztszavazás, megnyitom a szavazást. Kérem, hogy mindenki, aki szavazásra jogosult, szavazzon. Please do test, because occasionally, no. We have one too many greens. Zöldeknél egyel több szavazat van. We still have one too many greens. Még mindig egyel több a zöldektől. We've got two more buttons to be pressed még kettő-három szavazásra szükség van, 39-en szavaznak. Van valaki, aki megnyomta a gombot, és nem gyulladt ki lámpa? Még egy valakinek kell szavaznia. Rendben, most már mindenki szavazott, köszönöm szépen. Akkor működnek a dolgok. Most pedig Szavazunk a LKB e éves jelentéséről, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 17-en ellene elfogadtuk B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette elfogadtuk. 42-es mellette ellene Hát úgy tűnik, hogy egy kicsit szorványos a szavazás. Még egyszer, 42-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Szavazanak kérem. Még egy szavazatra várunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-18 arányban elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette, két részben, bocsánat, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük. Második rész, ellenőrizzük tehát az e kompromisszum második részét. Még három, két, egy szavazatra várunk. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 20-23 arányban. F els, első részben mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük de azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Még öt szavazatra várunk, három szavazatra várunk. Még kettőre lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-18 arányban. A harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. G kompromisszum egy részben mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellette, tehát 76-os módosító mellette. Micsoda? kérdezi az elnök. Nekem 76-os szerepel a szavazólistámon. Okay, we, we have got a request for 76 to be voted separate. Az a kérés érkezett be, hogy a 76-osról külön szavazunk, mert ez nincs benne a kompromisszumban, tehát 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. H. Kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, így kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as, nem, nem jól számoltam? Nos, akkor ellenőrizzük. Hát ellenőrizni lehet, elutasítottuk. Azt hiszem, hogy itt valakinek a jelzése nem volt helyes. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 75-öst. Még négy szavazatra várunk. Le fogom zárni a szavazás. Utolsó lehetőség. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-23 arányban. Elkompromisszum mellette elfogadtuk, en kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, de azt hiszem, hogy itt a néppárt és az ECR többségéről van szó. Még két szavazásra várunk, még egy szavazatra várunk. Lezárom a szavazást, lezárom a szavazást. 24-20 arányban elfogadtuk. 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. En kompromisszum két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem jobb lesz, hogyha ezt ellenőrizzük. A néppártnál egyel több szavazat van, tehát kérem, hogy valaki vegye ki a szavazókártyát, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-25 arányban ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Úgy láttam, hogy nem mindig kell előzni. 89-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért nézzük meg. Még három szavazatra várunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum két rész belső rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. S kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129-es és más törlések mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hol is járunk nézzük csak. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtok. V1 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. V2 kompromisszum mellette mellette tehát <clears throat> ellene tartózkodás elfogadtuk. W mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum három részben első rész mellette. Első rész tehát mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Így értelmezhető még a maradék szöveg? Nem, akkor a második rész így már nem értelmezhető, tehát ezt el is elutasítottuk. A harmadik részről azonban szavaznunk kell. Egyetért a jelentéstevő? Igen. Akkor harmadik rész mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizhetjük a harmadik részt, hogyha gondoljátok. Még három szavazásra várunk. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-21 arányban. 152 és más törlések mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük azért. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28-16 arányban. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Z kompromisszum. Z kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most ezekről is szavaznunk kell? 158 és más törlések mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. AA kompromisszum két részben. És mi a helyzet a 163-assal? Nem, az kiesik. Tehát akkor AA kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, ez volt az első rész. Ellenőrizzük még egyszer az első részét az AA kompromisszumnak. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Még két szavazásra várunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-27 arányban. Második rész így értelmét veszti. 166 és egyéb törlések mellett. Mellette tehát ellene tartózkodás elfogadtuk. AB kompromisszum, úgy tűnik, hogy ezt visszavonták, akkor a törlések következnek, 172 és egyéb törlések mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 175-176 következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellette. Against. Ellene tartózkodik. Szoros volt, nézzük a 185-ös. Még 5-nek, 4-nek kell szavaznia. Szavazzanak 3-nak, 2-nek. Most lezárom a szavazást. A szavazást lezártam, elfogadtuk. 24-19 arányban, D kompromisszum mellette, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. E, I mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 198-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. E, F mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. EG mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Meg 202-es visszavonta. Mielőtt még rátérnénk a következő módosítóra, a 203-asra van egy szóbeli módosítás, amit a szocialisták eh, javasoltak. A szóbeli módosítás az az, hogy minden EU tagállam, amely részt vesz, egyforma felelősségekkel rendelkeznie. A szocialisták szóbeli módosítója, elfogadjuk-e ezt? Igen, ki támogatja ezt? Ki ellenzi, tartózkodik? Elfogadtuk. A 203-as okafogyott okafogyottá válik, a 204-es következik mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 205 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 208 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 209 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 210 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, EH mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, EI mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 240 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, LG3 része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellenőrizzük a második részét, ellenőrizzük a második részt. Szavazotta mindenki. Az EPP-ből egyen többen szavaztak. A szavazást lezárom. És elfogadtuk 23-21 arányban. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. EK, AK Két részben az első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. A jelentés készítő szót kíván. Veled egy ilyen feljegyzésem, hogy ön itt szeretné a második részt megváltoztatni. Igen, elnök asszony, de most már nem így van ez, hiszen a kompromisszumot elfogadtuk. Nem hiszem, hogy szükség lenne erre. A kompromisszum kivéve a második részt elfogadtuk. Tehát az emut e az SSM-mel kívánjuk tenni. De amiről szavaztak, mondja a részt, ez a kompromissz volt. Ez a kompromisszum első része volt, mondja az asszony. De az első rész a kompromisszum része. Nem, mondja az asszony. előadó. Nos, ez nem volt egyetemű. Az volt a szóbeli módosítás, amit javasoltam, hogy törjünk egy olyan mondatot, amely azt mondja, hogy egy igazi emu, emu felé vezető ö, úti terve. Nos, ez a második rész. Most a kérdés az az, hogy benne legyenek ezek a szavak, vagy sem. Amennyiben emellett szavaznak, akkor megtartják a kifejezéseket, ha nem, akkor ez a megfogalmazás eltűnik. Nos, ki támogatja azt, hogy az, az EMU felé vezető útiterv keretében belül ki támogatja ezt, ellenem, mellett ellenet tartózkodik, akkor ezeket a kifejezéseket kivettük ebből a szövegből, akkor ezt a kompromisszumot elintéztük ezzel. Most pedig rátérünk az EL kompromisszumra, ki támogatja ezt, ki ellenzét tartózkodik, elfogadtuk. EM két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész, mellette, e második része az EM-nek? Nincs meg a második része? Igen, azt hallom, hogy ez a 241-es? No, 241 and 246. 241-246, az az EL fedi le. So, and we voted in favor of part one az AM, amely a... Uh, of Compromise AM, although... De ki támogatja ezt, AM, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 236 mellette ellene ellenőrizhetnénk? Ketten egy embernek kell még szavaznia. Köszönöm. Lezártam a szavazást, és el ö, utasítottuk. 243 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 244 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 245 mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de inkább nézzük meg. Elnőrizzük a 245-öst. Még öt embernek kell szavaznia. Kettő embernek kell még szavazni, ha szavaznak. Köszönöm szépen, a szavazást lezártam. És elutasítottuk 21 igen, 24 nem mellett. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik, el tudnak ellenőrizni a hármast, mert szerintem ezt elutasítottuk, Még két embernek kellene szavaznia, a szavazást lezárom. Elfogadtuk, 26 igen, 17 nem mellett. C. Preambulum bekezdés mellette. C. Preambulum bekezdés mellette. Ellenet. elfogadtuk. D. Preambulum bekezdés mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ötös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk hatos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. F preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences mellette. Összezavar az LPP e kicsit, kilences módosító mellette. Ellene elfogadtuk, de szerintem inkább nézzük meg. A szavazást lezártam. Elfogadtuk 27-18 arányban. 11-es mellette Ellenőr tartózkodik elutasítva, eredeti szöveg H preambulum bekezdés ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, utasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk szerintem, de nézzük meg a többséget. Még kettő embernek kellene szavaznia. Egynek, lezárom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 19 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 20 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 21-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 22-es mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 23 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nos, elektronikusan fogunk szavazni a végső tervezetről. Szavazatta mindenki, a szavazás lezárom, és elfogadtuk 23 igen és 22 nem szavazattal, nulla tartózkodással. Nos, hát ez elég izgalmas volt. Gratulálunk a jelentéskészítőnek, nem volt könnyű feladata. Well, I'm trying to move on to the EI. Megpróbálok rátérni az Európai Beruházási Bank jelentésére, viszont nincs nálam a szavazólista. Right, we've got um, one additional... Igen, van még egy plusz részenkénti szavazás, amiről majd akkor fogok szólni, ha odaértünk de kezdjük meg a beruházási bankról szóló jelentéssel. Elkompromisszum két részben, első ö, rész, mellette lenne tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenhatos mostó két részben, első rész mellette Elnézést, mondja az elnök asszony, F kompromisszum, F kompromisszum, F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most következik a 16-os módosító első rész mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt, első rész a 16-os módosítóban. Open the vote. Um, Adolfo, help, please. I don't know why they don't let me have the buttons, you know. Uh, okay, two more to vote. Két embernek kell még szavazni. Most uh, rendben elfogadtuk 22-21 arányban. Második rész mellette. Ellene nem tudok ilyen így tudtuk kiabálni a zajt. Még néz, nézzük meg elektronikusan a második részt. Votes closed. Lezártam. Elutasítva 14.30 arányban. G kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 21-es mellette. Ellene tartózkodik. Nagyon sokan nem szavaznak, ezért a 21-est ellenőriznünk kell. Four more to vote, three more to vote, two more to vote. I'm closing the votes if you haven't pressed. Most lezárom a szavazást. Elutasítva 18-25 arányban. Eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. I kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most pedig a költségvetési ellenőrzési bizottság most a kettes bekezdéssel kapcsolatban két részben, és ez egy új dolog. Az első részt felolvasom. Első rész azt mondja, tudjuk, hogy mennyire fontos az beruházási bank, a második rész pedig fontosnak tartja azt, hogy az Európai Beruházási Bank megtartsa a AAA besorolását. A második rész a AAA besorolásról szól. Első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. Kont 3-as bekezdés mellette kont, hármas bekezdés mellette ellene tartózkodik, elutasítva kont, hetes bekezdés mellette ellene tartózkodik, ellenőrizhetjük ezt. One more to vote. Votes closed. And that's carried. Kant paragraph 8. In... Elfogadtuk. Kant 8-as eh, mellette. Kérem, tegyék fel a kezüket, és kevesebbet beszéljenek, mert akkor gyorsabban végzünk. Kont 8-as. Mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kont 10-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogad, kont 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, If covered by compromise you, if, if compromise you is voted, is adopted, we need to vote on amendment 24. Okay, so um, we're voting this, but whatever we... Szavazunk erről, de akármi is legyen az kompromisszum eredménye, az majd, ha elfogadják, akkor felülírja ezt. Tehát a 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ez sokkal egyszerűbb így. 25-ös módosító mellett a 25-ös is átmeneti csak, 25-ös mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk, de lehet, hogy felülírja majd az új kompromisszum. Átmenetileg 26-os módosító első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, nem elegen szavaztak, tehát nézzük meg. One more vote, vote's closed, and that is carried, but also might be overwritten. Amendment 20. Elfogadtuk, 27-es módosító mellette. Erre nem tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig eh, a hatos bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. El kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. a 34-est is lefedi ez. Az M kompromisszum következik, M kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nagyon furcsa ez a szavazólista, mondja az elnökasszony. Most pedig rátérünk az N kompromisszumra, nem igazán találom. Néhányat lapoznunk kell. Nincsenek megszámozva a lapok, nem tudom megmondani, melyik oldalon van, de az N kompromisszum, N kompromisszum következik. N, mint Nóci. Against abstention. Mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. O kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. P kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette tette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 46-os módosító, 46-os mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nem, ezt elfogadtuk, vagy, vagy ők hagyják ezt figyelmen kívül, nem szavaztunk erről. 47-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. hogyha a J kompromisszumot elfogadtuk, akkor ez okafogyottá válik. Tehát ezek a módosítók okafogyottá váltak. Okay, so we've now... Nos, ismételtem van egy olyan módosítónk, amely önmagát megsemmisítő akkor, hogyha a, ezt X kompromisszumot elfogadjuk. Az 51-es módosító ez mellette. Ez egy átmeneti, idéglenes szavazás. Tudom, egy kicsit ilyen szerencsétlen ez, Jean Paul. Mais si en plus... Hogy mindenki angolul beszél, de E, ön megjegyzéseket tesz, e, amiket a tolmácsok nem győznek időben lefordítani, tehát nem tudok, e, nem tudom követni azt, amit ön mond, és ráadásul oldalszámozás sincs, nincs, nem könnyű, ezt én szabotásnak tekintem. I have sympathy. I... Megértem önt. Nos, ez egy olyan módosító, amelyről szavazni fogunk, de lehet, hogy ez semmisnek lesz tekintendő, akkor, hogyha az X kompromisszumot megszavazzuk, azért, mert ez különböző helyen van. Lehet, hogy nem fogják ezt látni. Akkor, amikor az X kompromisszumról fogunk szavazni, egy kicsit össze-vissza van. Tehát ezért kellene valamilyen fajta standard a delegáltatósokkal kapcsolatban elnök. Nem, ez az első alkalom, hogy kértem egyfajta eljárást ezzel kapcsolatban, mert hát minden jelentés különböző. Legalább nem unatkozunk. 51-es mellette. Tizenegyesnek az első, vagy az eredeti szövegéről szavazunk, ugye? 48-as és 49-es módosítók kiesnek, mert a G kompromisszumot megszavaztuk, de az eredeti szövegről nem szavaztunk. Does it fall or not? I'm, arról tájékoztattak, hogy az eredeti szöveget is lefedi a kompromisszum. Rendben van. A listából ez nem tűnik ki, de a lényeg az az, hogy a 11-es bekezdés eh, tartalmát lefedi a J kompromisszum. Nos, még mindig próbálunk az 51-esről szavazni, mellette ellene tartózkodik elutasítva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 54-es mellette nem, ezt lepette a kompromisszum, elnézést mondja az elnök asszony. A S kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kont 5 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kont 12 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 13-as eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Eredeti szöveg 14-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk T kompromisszum mellette, ellenőleg tartózkodik, elfogadtuk. U kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kont 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kont 14 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kont 15 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, eredeti szöveg 18-as bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 65-ös mellette, ellene összezavarodtam, nézzük meg, ellenőrizzük. Még három-két embernek kell szavaznia. Utolsó esély, lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Amendment 66 in favor. 66 mellett erre tartozik, elfogadtuk. Most szóbeli módosítás következik a zöldek részéről. Elfogadjuk ezt a szóbeli módosítót? Senki nem kifogásolja. Szavazzunk külön a szóbeli módosítóról, mert úgy láttam, hogy kicsit zavaros ez. Először is Szavazzunk a zöldek szóbeli módosítójáról. Ki támogatja ezt a szóbeli módosítót mellette? Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt a tartózkodás miatt. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a szóbeli módosítót, ezért a V kompromisszumra szavazunk a szóbeli módosító nélkül, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es módosító. Okay, sorry. Um... Igen, elnézést, végkompromisszum esetében úgy szavaztuk, hogy itt nem volt részenként. Az első részt elfogadtuk, és a második részben pedig volt az, hogy recalls úgy kezdődik, tehát most a második részről is szavaznunk kell mellette. Ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk. Elnézést, hogyha ezt zavartam önöket, ellenőrizzük inkább ezt. Sajnálom, nem igazán jöttem arra rá, hogy a szóbeli módosítás kapcsán itt két rész van. A második részét megnézzük a V kompromisszumnak, amely úgy kezdődik, hogy recalls. Elektronikus szavazás. Right, one more to vote if you're voting. Még valakinek kell szavazni, a szavazást lezártam. Második rész. Még egy embernek kell szavaznia. A szavazás lezárom. Elutasítottuk. Így most rátérünk a 70-esre. 70-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Zsampóra várok. Rendben. A 72-es következik, 72-es módosító mellette. 72 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kont 16. Mellette ellene tartózkodik elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk.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 Akkor ezt elfogadtuk 37 mellette, nincs ellenszavazat és 5 tartózkodás van, gratulálunk a raportőrnek. És gratulálunk mindenkinek, aki felelős ezért a furcsa komplex jelentésért. Filip, most ezután lehetséges mondjuk olyan szavazólistát is összeállítani, amely azt jelenteni, hogy teljesen random módon szavazunk? Lehet, lehet, olyan is lesz majd még. 16-ost halasztjuk, 17-es áfa, vagy héja. Um, like this. Then these are withdrawn. There's a compromise. Well, can I have that one then? Yeah, sure. Take this one. Yeah. Okay, we've got some. Come on, it, it, it is a difficult. Nos, eh, bonyolult szavazásunk van. Eh, David Káza jelentése következik. Van egy eh, blokk a 4-es, 3-as, 4-es, 22, 23, 24 és 5-ös módosítókról, tehát erről lehet blokkban szavazni, ki van mellette, első blokk ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 25-öst és a 6-ost visszavonták, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megint jön egy blokk a 28-tól 30, a 8-ig terjedő módosítókról blokkszavazás mellette ellene tartózkodók. Ezt a blokkot is elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és aztán megint van egy blokk 16-tól 20-ig folytatólagosan mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, és akkor most géppel ellenőrizzük a az elfogadott szöveg megszavazását. Értegépen szavazunk róla, megnyitom. Egy ember még hiányzik, lezárom a szavazást. Lezártam. 41 mellette. Nem volt ellenszavazat. Most a jogalkotási állásfoglásra szavazunk, megnyitom. Everybody's plugging and unplugging. I hope somebody is plugging in and úgy hallom, hogy valaki bedugja, aztán kihúzzigálja. Négyen még szavazzanak, hárman még szavazzanak. Még egy ember szavazzon, akkor lezárom a szavazást. Lezártam. 42 mellette, senki ellene, senki sem tartózkodott. Akkor ezt megköszönöm, és köszönöm a blog szavazás megszervezését is, mert felgyorsította a munkánkat. Okay, right. Uh, let's all settle down. Time to panic again. Um, Nos, akkor megint esetünk pánikba. Következik Lisa Ferreira gazdaságpolitika koordináció európai szemesztere, 120-as módosítóról kezdünk, ki van mellette. Elnézést, hogyha beszélgetnek, akkor nem tudok szavaztatni, tehát meg kell várnom, hogy visszamenjenek a helyükre. Right, I assume everybody now knows what they're doing. We are now going to attend. Nos, akkor én úgy látom, vagy úgy sejtem, hogy talán befejezték, elkezdhetjük a szavazást, a 120-asról szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, ezt e géppel ellenőrizném. Még egy szavazatra várok, és lezárom a szavazást. Lezártam, valaki nem szavazott, tehát 22 mellette és 18-an ellene. Álkompromisszum kompromisszum első részéről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Van egy szóbeli módosító a 128-ashoz, először arról szavazunk. Csak a produktív szóról van szó? Tehát a unproduktív, bocsánat, unproduktív szó, e, ezt e, elfogadjuk-e szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodók Filip szerintem épp most szavazta le a saját módosítóját, de ettől még átment. Akkor ez helyettesíti a 128-ast, illetve a helyébe lép. Megyünk tovább 129 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, 130 mellette E, tartózkodók el utasítva, 131 mellette ellene tartózkodók. Nem láttam az ALDE szavazást, tehát e, ellenőriznünk kell. Ha nem emelik fel a kezüket, akkor nem is számolom önöket. Most minden esetre ellenőrző szavazás, ketten még szavazzanak, ha akarnak. Még egy, ha akar szavazni, lezártam a szavazást, és ezt elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk, akkor sajnos végig kell szavaznunk a módosítókat, 133 mellette, 133, az törlés, azzal kezdünk mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy mehetünk tovább a 143-asra. 143-as következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. C kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 151 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 152 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 153 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. D, D kompromisszum mellette, ellene, mellett, bocsánat, még csak mellette. Can we try to... Kérem önöket, hogy a frakciók nagyjából egyféleképpen szavazzanak, a D kompromisszumot újra kezdjük mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Tehát 154-esről is szavaznunk kell mellette. Ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk, tehát mehetünk tovább. E-kompromisszum következik. E-kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodók elutasítva. F kompromisszum két részben, mell, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább. G kompromisszum. G. Tessék, mikrofon nélkül beszél egy képviselőhölgy. Én azt akarom csak mondani, hogy itt egy szóbeli módosítót akarunk kérni, ami arról szól, hogy a severe economic downturn helyett legyen az, hogy exceptional circumstances, tehát rendkívüli körülmények a, az új ö, megszövegezés szerint, mert ö, a Sixpack szövegéhez akarunk alkalmazkodni, tehát ö, a jelenlegi gazdasági ö, nehézségek közepette tehát a tehát a Severe Economic Downturn ez az F-ben van? Tehát a kompromisszumos kontextusban arra jutottunk, hogy ugyanazt a szöveget akarjuk használni, mint ami a jogi szövegben szerepel, és nem pedig azt, hogy exceptional circumstances. nem értettem meg igazándiból, hogy mit akar kitenni és bevenni a szövegből. A Sixpack-kel akarja összehozni, összefésülni. Miről szavazunk? Miről szavaztunk? Akkor el, elismételjem? Jó, akkor ismételjem. F kompromisszum abban megállapítunk, abban állapodtunk meg, hogy a bizottság újra értékeli a tagállamok által ismert helyzetet a rendkívüli körülményekre tekintettel, ahogy azt a felülvizsgált SCP tartalmazza, és én pedig azt mondanám, hogy a, ez in the light of the exceptional circumstances helyett severe economic downturn legyen, mert a six-pack ezt tartalmazza, tehát Oké, okay, megértettem, mondja az elnök. Tehát felszólítjuk a bizottságot, hogy értékelje a tagállamok helyzetét, tekintettel a súlyos gazdasági visszaesésre, ahogy az a e, revideált SGP-ben szerepel. Szilvi én kompromisszumos hangulatban vagyok, eh, de az árnyék előadónknak el kellett mennie, éppen ezért nem tudom, hogy mi volt az, amit a kompromisszumban ténylegesen megállapodtak, és ez egy kicsit zavar, mert gyakran előfordul az, már szavaztunk is egyébként, nem tudom, hogy érdemese utána visszatérni, és, és újra átnézni egy már megszavazott szöveget. A, a munkánk minőségével azért van, van probléma, nem? Valójában le, leszavaztuk, mondja Gozesz úr. Tehát újra szavazunk, javasolja, Well, no, this, was, this is a change in the bit. Nos, akkor... Mi? No, this was in part one, Jean-Paul. Az első részben volt ez, ha jól sejtem. A második részt utasítottuk el, Jean-Paul, mondja az elnök. De hogyha, de hogyha nehezükre esik, akkor felejtsük el. Eh, azt gondolom, hogy 10 másodpercen belül eh, meg tudjuk oldani a kérdést. Jean-Paul, tehát az első részt megszavaztuk valóban, amelyben szerepel az, hogy in the light of exceptional circumstances, és eh, ehelyett severe economic downturn kellene, hogy legyen. J'ai un problème parce que Nekem ezzel van egy kis gondom. Az első vagy a második részről szavaztunk, vagy beszélünk? Az előbb a másodikról beszéltünk. La proposition, c'est il n'y a pas dans le SPG euh, le, le mot exception Ce qui est, c'est ces are called severe economic downturn. Euh, Ça, c'est le, le wording FSGP et c'est ça qu'on adresse quand on parle d'exception. Oui, ça, pas de problème. Du moment on parle de la même chose maintenant. Akkor nem ugyanazt értettük, mindegy. It's, it's our voting performance that takes a severe downturn at the moment. Yeah, yeah. Gondolom, hogy a szavazói teljesítményünk van összeomlóban. Nos, akkor erősítsük meg, mondja az elnök, hogy eh, Elisa eh, javasolt egy új szöveget, tehát eh, F kompromisszum első részéről az új megszövegezésben szavazunk, mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk mégpedig a kiegészített megszövegezéssel, a második részt pedig leszavaztuk, azt úgyse befolyásolta a javítás. G kompromisszum következik mellette, ellene. Tartózkodók. Ezt elutasítottuk, ami azt jelenti, hogy 173-asról kell szavaznunk mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, tehát megyünk tovább. H kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jó, ellenőrző szavazást kérnek. Lehet, hogy félrevezettek engem. Okay, couldn't see the point of the split if you were voting in favor of it. Nem is nagyon értem, hogy eh, miért kértek részenkénti szavazást, ha meg akarják szavazni. Tehát lezárom, és ezt valóban elutasították. Megyünk tovább. Ami kiesett, annak nem kellett volna kiesni, de menjünk tovább. 183 mellette ellene tartózkodók eh, elfogadt tuk 184 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Így kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 191 mellette. Mit akarnak ellenőrizni? A második részt akarják, az így kompromisszum második részét. Okay, all right. It's just I think I've got to start voting now. Uh... Akkor én is elkezdek szavazni. Tehát ezt elutasítottuk, ahogy mondtam. 191-es következik mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. J kompromisszum két részben, három részben, e, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette e, ellene tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. AFKO 13 mellette, AFKO 13. AFKO 13 in favor. AFKO 13 mellette. Várom a néppártot. Nem mutatják, hogy hogy kell szavazni mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 199 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 200 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 201 mellette, Against. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 202 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 203 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk elkompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, ami azt jelenti, hogy a második résznek is buknia kell, mm, magában nem fog megállni, tehát szavaznunk kell a 207-esről, 207 mellette, mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk ami azt jelenti, hogy megyünk tovább, 214 mellette ellene tartózkodók elutasítva. M kompromisszum négy részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész e, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, Negyedik rész mellette ellene tartóz, tartózkodók, ezt elfogadtuk. 221 következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 222 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 223 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 224 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, N kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. New compromise O. New compromise O in favor. Again. Új O kompromisszum elfogadtuk az új ókompromisszum. A 223-as, 234-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 235 mellette ellene tartózkodók, 236 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 237 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 238 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 239 mellette ellene tartózkodók leszavaztuk, 240 mellette ellene tartózkodók, ezt is leszavaztuk. P kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 242 e, mellette 242 mellette, 242 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 243 szóbeli módosítóval a zöldektől, először tehát a szóbelivel együtt, Jean-Paul csak ellenőrzi, ami azt jelenti, hogy figyelembe veszi, vagy tudatában van annak, hogy hatályba lép. Tehát 243 a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 244 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 249 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Kom R kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Oops, I think I'm supposed to be voting now. Has everybody voted? Votes closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 22-19 arányba, 2-58 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, 259 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 261 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 263 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 263 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Van egy szóbeli módosító, állítólag tőlem és a raportőrtől, valójában ez a foglalkoztatási bizottsággal közösen lett elfogadva, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Eredeti szöveg 18-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elutasítva, AFKO 16 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egy új alcím valaki javaslatára mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. Aztán egy újabb alcím a költségvetési szakpolitikákról mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor most megyünk tovább eh, hatos költségvetési mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Eh, Költségvetésiektől 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Eh, Regi 4 mellette ellene tartózkodók elutasítva, egy új alcíme regionális szakpolitikák mellette ellene tartózkodók. Van, aki ellenzi a regionális politikák alcímet, nem? Akkor ezt elfogadtuk. Ehm, ott van a... Lehetne blogban szavazni? kérdezte valaki. A regiről, regiről blogban szavazunk egytől hétig. Nem, nem tudunk blogban szavazni. Regi egy mellette, ellene tartózkodó elutasítva. Regi kettő mellette ellene elutasítva, Regi három mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Regi 5 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Regi 6 mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Regi hét mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Alkotmányjogi Bizottság alkotmányügyi alcím mellette ellene, akkor ezt megszavaztuk, ugye egy új alcím. Az Afkóról lehet blogban szavazni? Arról sem lehet blokkron szavazni. AFKO egy mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. AFKO kettő mellette ellene hát, a többiről akkor háromtól, az AFKO háromtól lehet blogba szavazni, akkor a többiről blogba szavazunk mellette. Ellene tartózkodók. Ezt akkor mind elfogadtuk. Megyünk tovább. All right, we have a check on, on, on AFCO. AFCO check. Az AFCO blog szavazást ellenőrizzük? Az első kivételével az összesről szavaztunk. Kérem, támogatják vagy nem támogatják? Three more to vote if you're... Hárman szavazzanak, ha akarnak. Lezárom a szavazást. és támogatjuk 24-16 arányban az AFKót. Nos, megyünk tovább. S kompromisszum hat részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, harmadik ezt ellenőrizzük, tehát ellenőrző szavazással az es kompromisszum második részéről. One more to vote if your vote. Még valakinek szavaznia kéne, lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Second part. A második részről szavaztunk, persze. Második részt utasítottuk el. Én egyébként ugyanezt láttam a kezekből is, jön a harmadik rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, negyedik rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, ötödik rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, hatodik rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. compromises have been rejected. the whole recommendation. yeah. I'm sorry, but I think there is a mistake uh, in... Szerintem van egy tolmácsolási uh, értelmezési hiba a szavazólistán. Mi az első rész, és mi a második rész az S kompromisszumban? Mert az első rész, de de, No, look, okay. I've had a request and I will tell you what is in my... Nos, mi van az én szavazó listámon? Az első rész az egy ajánlás, anélkül a rész nélkül, amely onnantól lefele következik, és azok a részek, amelyek lentebb vannak, az első ajánlás második része, a második része az első ajánlásnak, eh, namely due, Eh, az ECB és az In the EU and the Eurozone in particular kezdetű részek külön. So that's, that's, we voted as we intended, I believe, yes? Akkor mindenki úgy szavazott, ahogy gondolta, hogy szavaz, nem? Jó. Menjünk tovább. T kompromisszum következik. Page 19 in three parts. First part of compromise. Három részben szavazunk erről. Első rész mellette. Enst. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A második rész mellette. Ellene ezt géppel nézzük meg, jó? Tehát a T-kompromisszum második részéről géppel szavazunk. Az első részt, az első részt elfogadtuk, miközben a szocialisták egymás közt beszélgettek. A második rész. Eh, másik része szavazunk, kérem, még hárman nem szavaztak, ha akarnak egyáltalán, lezárom a szavazást. És valóban elfogadtuk, 32-8 arányban a második részt. Harmadik rész mellette, ellene, A harmadik részről is külön szavazunk, mert eh, máshogy alakulnak az eredmények. Öten még nem szavaztak, ha méltóztatnak. Kettő még. Lezárom. És 22-18 arányban ezt elfogadtuk. Tehát megyünk tovább. U kompromisszum következik. Kilenc részben szavazunk az U kompromisszumról. Első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, nem tudom elvégezni a feladatomat, hogyha nem emelgetik fel a kezüket. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, a negyedik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötödik rész mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. A hatodik rész mellette, nézzük meg az ötödik részt, jó? ketten még szavazzanak, ha akarnak, lezárom a szavazást. Ezt 21-19 arányban megszavaztuk. Hatos rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes rész mellette ellene tartózkodók ezt is elfogadtuk, nyolcas rész mellette a, általában az, az nyer, akivel az ALDE szavaz. Ha felszették a kezüket, egyébként látom is. E, nyolcas rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító következik, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. UA kompromisszum szóbeli módosítóval a zöldektől a szóbelivel szavazhatunk róla? Akkor a szóbelivel szavazunk róla mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Megyünk tovább, hármas módosító következik mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, négyes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, ötös módosító mellette, ellene tartózkodókra leszavaztuk, Hatos módosító el, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette ellen tartózkodók elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, W kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ez azt jelenti, hogy a 13-as módosító következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 20-21 arányban. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Azt hiszem, de ellenőrizhetjük mert nem voltak elég magasan a kezek, tehát a 15-öst ellenőrizzük. Igen, volt némi tartózkodás, lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 19-es módosító következik mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizni kell a 19-est is. Még két szavazásra várunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-19 arányban. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Nézzük, ezt ellenőriznünk kell. Még három szavazás, még két szavazásra várunk. Kérem, szavazzanak, lezárom a szavazást. 20-20. Tehát aki nem szavazott, az döntött ebben a kérdésben, így ezt elutasítottuk. Következik a 29-es módosító mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük, mert úgy látom, hogy nem mindenki szavaz. 29-es. Még egy szavazásra várunk, elfogadtuk. 35-ös módosító következik mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Hogyha egy valaki nem emeli föl a kezét, vagy nem emelik elég magasra, akkor sajnos nem tudom eldönteni. És még két szavazásra várunk. Lezárom. Elfogadtuk. Nem tudom megszámolni a szavazatokat, ha nem emelik magasra a kezüket. Hogyha valaki szeretne felváltani itt az elnöki székben, kérem, tessék. Z kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36 mellette, Jean-Paul. Ez globális javaslat, ajánlat volt, vagy csak a szavazásra vonatkozott, mert esetleg akkor elgondolkozunk rajta. Jean-Paul, you can come and conduct the vote when... Jean-Paul, amikor neked úgy tetszik, akkor jöhetsz fel, ide jöhetsz a pódiumra, és levezetheted a szavazást. Tudom, hogy neked ez tetszik, és könnyűnek is találod. 36-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AC mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 60-as mellette, 60-as, nem, bocsánat, javítja magát az elnökasszony, 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás ezt ellenőriznünk kell. 53-asról megnyitom a szavazást. Lots more people to vote if you're voting. Right, one more. Még egy szavazásra várunk, és aztán lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-18 arányban. Most következik akkor a 60-as mellette ellene, tartózkodás, hát ellenőrizzük. Votes closed. That's carried 20. Elfogadtuk 21-18 arányban. AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AE kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AF mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum szerepel a listámon, de lehet, hogy nem így van, nem. AG kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 76-os mellette, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AH mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító következik a 86-oshoz, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es módosító következik. Elnök asszony. Az előbb semmit nem mondtam, de még, még most is szerepel egy, van egy szóbeli módosítom, ami nincs rajta, nincs rajta a szavazólistán. Ez előbb nem szóltam semmit, de hát most megint ez a helyzet. Elnézést, nem tudtam, hogy nem szerepel a listájukon, tehát akkor a 86-oshoz szóbeli módosító a zöldektől, és ez az is reflected in szavakat a has an impact on szavakra cserélte. Rendben. És most van még egy szóbeli módosító a 87-eshez, ami a partially szót teszi bele a szövegbe. Area member states are partially due to a perceived lack of credibility of their capacity to conduct structural reforms. Így hangzik tehát a szóbeli módosító, igen, ez elég logikusnak tűnik, tehát akkor ezzel együtt szavazunk. 87-es módosító szóbelivel mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. 90-es módosító következik, mellette, ellene, elfogadtuk, Ájé, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 98-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. AK kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AL mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette ellene ellenőriznünk kell. Mindenki szavazott. Még két szavazást várunk, lezárom a szavazást elfogadtuk, 22-18 arányban, AM kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nagyon röviden, szerintem a szavazás nagyon jól mutatta azt, hogy zűrzavar volt végig a folyamat során, és ezért ellene szavaztunk, és azt hiszem, hogy figyelembe kell venni, hogy ez milyen hatása van az európai szemeszterre azt hiszem, hogy ezek az európai problémák sokkal-sokkal súlyosabbak annál, hogy így szavazzunk, ennyire szanaszét történjenek a szavazások. Szerintem a politikai vitára több időt kell szállni, szállni hogy valóban összetudjuk fogni a gondolatainkat, és kompromisszum szülessen. Számunkra elfogadhatatlan az, ahogyan ez a szavazás zajlott, és ezt egyértelműen meg akartam fogalmazni. Szerintem össze kell szednünk egy kicsit magunkat. Madame le Président, Jean-Paul, tisztelt elnök asszony, nem, nem illik de kritizálni azt, hogy ki hogy szavazott. Mindenki egy demokráciában a saját véleménye alapján szavaz, és nem nem igazán értem azt, hogy, hogy másokra újjal mutogassunk. Szerintem ez a szavazás ennek a szakbizottságnak a többségének a véleményét tükrözte, és a metodológiával kapcsolatban nem kívánok megjegyzést tenni. Egy, kül, egy külön jelentésben a tavalyi év során az európai szemeszter mellett nagy többség született, és ezt csak meg kívántam említeni. Thank you very much. Uh, I would like to point out Köszönöm szépen. A szavazatmagyarázatra majd a szavazás után kerülhet sor. Én nem akarok úgy a plenárisra menni, hogy nincs ekon vélemény, álláspont ezzel kapcsolatban, és ezért meg kell alapodnunk a szövegben, és koordinált választ kell adnunk a parlamentnek időben, még a plenáris előtt. Tehát van néhány napunk, hogy összeszedjük magunkat, és megállapodjunk a két eh, szakbizottság között és magunk között, hogyha ez egy probléma. Már vitáztunk erről a szakbizottságok között, a két jelentéstevő vitázott erről, és szeretném a zöldeknek megköszönni azt, hogy hogy eh, megpróbáltak eh, elnököt játszani. Szavazást megnyitom. Right, the vote's closed. Szavazás lezártam. A jelentést elutasítottuk 19-en mellette, 21-en ellene, és senki nem tartózkodott. Rendben van. Nos, akkor most pedig megfelelve a normális eljárásnak el fogom mondani, mi az eljárás. Az a gyakorlat általában, hogy a jelentést visszaküldik a jelentés készítőnek, és uh, a következő koordinátori ülés utolsó pontjaként veszik fel ezt a napi pontot, és ott döntik, hogy mit fogunk tenni. This is... Right. Sajnos nem halljuk mikrofon nélkül beszélt a képviselő. Szere, szerettem volna rámutatni um, erre, hogy tudják azok is, akik nem voltak itt. Hogy ezért vesztek el szavazatok, mert nem voltak itt. A jelentés a szó. Madam Chair. Elnök asszony, jelentéskészítőként. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki segített a kompromisszumokban, illetve abban, hogy jó volt az együttműködés szellemem, és nem kívánok uh, a többiről szólni most. Csak szeretném elmondani azt, hogy az a helyzet, amit most megélünk Európában, az eléggé komoly ahhoz, hogy az állampolgárok egyértelmű jelzést várjanak tőlünk, és az Európai Bizottságtól nagyon sajnálom azt, hogy mindazok után, hogy mindent megtettem, amit tudtam, hogy tárgyaljak és kompromisszumokat készítsek jó szellemben, mégsem sikerült ezt elérnem. Én nem látom magamat ezen szörnyűséges szavazás eredményében, és itt nem volt megfelelő vita a frakciók között, és nem igazán sikert megfelelni a korábban megállapodott kompromisszumoknak is. Meglátjuk, hogy mi fog történni, valószínűleg semmi, és tényleg ez egy nagyon fontos patikai kérdés, és ebben az Európai Parlament nem kíván álláspontot elfoglalni. Köszönöm mindenkinek, aki segített. Right. Uh, well... Rendben, úgy gondolom, hogy Ça fait plusieurs minutes que je demande la parole, tant que tout le monde soit parti. J'avais averti. Eh, már kérem a szót egy ideje, és amikor az első megjegyzést teszem erről a uh, mód, erről az anyagról, akkor azt kell mondjam, hogy az EPP elfogadta a tavalyi orientációkat, most is tettünk engedményeket a többi frakciónak, hogyha valami komoly eredményt akarunk elérni, akkor több e, időre van szükség. Most nem volt időnk, mert e, ott volt e, a karácsonyi szünet, illetve nagyon gyorsan kellett szavazni állítólag, hogy kész legyen, és nem tudtuk átdolgozni az anyagot. Az eredménye ennek az, hogy nincs semmifajta jelentésünk káosz volt itt most egy órán keresztül, e, a kompromis, olyan kompromisszumokról szavaztunk, amelyeket azóta már mindenki elutasított, így nem lehet dolgozni, e, több idő kell erre. E, hamarabb nem tudtunk volna elkezdeni valóban, tavaly hamarabb tudtuk kezdeni a munkát, és én inkább azt mondom, hogy ha még egy hetet rászánunk erre, akkor egy jobb dokumentumot tudunk elérni, még akkor is, hogyha nem ratifikálják a ö, ö, plenárison, mert most az ECOFIN úgy fogja látni, hogy nincs a parlamentnek semmilyen álláspont. Úgy gondolom, hogy lesz még erről vitánk de ahogy én tudom, hogyha késlekedünk, akkor nem tudjuk a plenárisra vinni ezt a témát. A probléma forrása az idő hiány, illetve a bizottság időbeosztása. Nekünk sem e, volt elegendő időnk, hiszen nincsenek mini plenárisok, tehát nem tud, ezért volt a szavazás így megzavad. Gazdasági párbeszéd re fog most sor kerülni az ír miniszterrel, és remélem, hogy a képviselők maradnak. Okay, if you could, uh... Kérem szépen, hogyha mindenki visszatért, akkor foglaljon helyet. Right. Uh... Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál azt, hogy itt van körünkben az ír pénzügyminiszter Michael Noonan, és uh, az új rendszerünk alapján fogunk eljárni, melynek értelmében meghallgatjuk a miniszter, ha jól tudom, hány perces beszélét? 10 perces beszédét, és utána pedig rátérünk az 5 perces kérdés-válasz körökre. Hogyha kicsit több időbe telik a válasz, akkor majd kicsit másképp csapatosjuk a kérdéseket, de mindenképpen remélhetőleg jó vita lesz. Először is megadom a szót 10 percre a miniszter úrnak. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy örömre szolgál az, hogy eh, itt lehetek a Sharon Bowles által elnökölt eh, szakbizottsági eh, ülésen, és írként elmondhatom, hogy mindig nagy barátja volt Írországnak Sharon, és mindig is örömmel látjuk őt, hiszen számosan témában beszéltünk, amelyet bennünket. Örülök annak, hogy itt lehetek, mint a gazdasági és pénzügyminiszter tanácsának elnöke, és elmondhatom önöknek az ír elnökség ECOFIN-nal kapcsolatos programját. Szeretném elismerni a ciprusi elnökség, illetve az azelőtti Dán elnökség munkáját. Mielőtt még rátérnék a programunkra, szerintem helyes lenne az, hogyha néhány szót szólnék az Európai Unió pénzügyi helyzetéről. 2013 ban sokkal jobb állapotban van, mint tavaly. A gazdasági növekedés beindult, és néhány tagállam versenyképessége is nőtt. Figyelembe véve a tagállamok erőfeszítéseit, azt láthattuk, hogy a deficitek, az adósságok a tagállamokon belül csökkentek, és ez megfelel azoknak, azokra a programban részvevő országba is, ahol ö, fenntartató szintre kellett helyezni ö, mindezt. Az ECOFIN figyelembe vette az Írországban, Portugáliában elért erőfeszítéseket, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy továbbra is vannak veszélyek, a munkaerőpiaci fejlemények továbbra is aggasztóak, és ezért nagyon is hangsúlyozzuk az elnökség során a stabilitást, az munkahelyeket, illetve a növekedést. Az elnökség elismeri azt, hogy az Európai Unióban stabilitásra van szükség a több növekedés értelmében, növekelni kell, csökkenteni kell a munkanélküliséget, meg kell oldani a az adóválság, adósságválságot, és csökkenteni kell a gazdasági nehézségek szociális hatását. A remélhetőleg sikerül majd a párbeszédet folytatni az Európai Parlamenttel. Az ír elnökség szeretné bevonni az Európai Parlamentet, és elismerjük azt a szerepet, amit a parlament társ jogakotóként játszik, szeretnénk konstruktívan közreműködni, és ezért úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kezdet. Tudjuk, hogy számos dosszié létezik, amelyet az ellenségnek és a parlamentnek együtt kell megtárgyalnia. Szerintünk itt az egyműködés hasznos lesz az elkövetkező hatónapon keresztül. Mindenképpen biztosítani kell azt, hogy megoldást tudunk kínálni a gazdaság és pénzügyi válságra, amelyel minden állampolgár jólétét lehet növelni. A korábbi elnökségek munkája, az Európai Parlamenttel és az Európai Tanács döntései lefektették a, az utat az ír elnökség munkája felé. A gazdasági irányítás, a gazdasági és monetáris unió, a pénzügyi szolgáltatások, adózás, illetve a többéves pénzügyi keret, ezek a pontok. A 2013-as éves növekedési tanulmány beindította már a következő időszakát. Azt láthatjuk, hogy a deficitek csökkentenek, a feszültség a piacokon csökken, és a növekedési adatok is jobbak. Viszont továbbra is fenntartható növekedést és munkahelyeket kell elérni, ezért az öt új prioritást kell megtartanunk, amit megfogalmaztak a 2013-as kutatásban. A munkanélküliség és a szociális hatások egyre súlyosabbak, és erre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk majd. Ugyanakkor az első tanácsülésen ma párbeszédet folytattunk a, a miniszterekkel. A mai viták értelmében az elnökség utalt arra, hogy a gazdasági tevékenységek nem banki támogatásáról kívánt majd még tárgyalni. Tudjuk, hogy az Európai Parlament az Európai Szemeszterről ma szavazott, és azt tudjuk, az Európai Parlament megszervezi a parlamenti hetet az Európai Szemeszter keretén belül január 28 és 30-án, és üdvözöljük azokat a lépéseket, amit az Európai Parlament tesz annak érdekében, hogy konzultáljanak a nemzeti parlamentekkel, és beszéljenek arról, hogy az európai szemeszter folyamatát hogyan lehet ellenőrizni. A költségvetési irányítás kapcsán szeretném elmondani azt, hogy az elnökség úgy gondolja, hogy lehetséges a korai megállapodás ezen gazdaságirányítási mechanizmusokról. Továbbra is erőfeszítéseket teszünk az elkövetkező napokban, hetekben, hogy gyorsan meg lehessen állapodni a szöveggel kapcsolatban. Láthattuk a gazdasági unió, monetáris unió tervezetét decemberben, és az elnökség azon van, hogy sikerüljön létrehozni a, a kötelezettségvállalásokat, és Van Rompuy úrral együttműködünk ebben a kérdésben. Sikeresen szeretnénk végrehajtani a banki unió intézkedéseit, ezeket szeretnénk megkönnyíteni, szeretnénk a pénzügyi szektor kapcsolatban kénytelen lépéseket, és ezért szeretnénk jogotási intézkedéseket létrehozni, amelyek alátámasztják a bankunióval kapcsolatos intézkedéseket, és 2013 decemberi tanácsülésre szeretnénk elérni. Az egységes felügyeleti mechanizmust, amiről decemberben döntöttek, ez is nagyon fontos ahhoz, hogy bizalmat lehessen létrehozni a felügyelettel kapcsolatban Európa szerte. Egyenhangú döntés van az LKB e rendelettel kapcsolatban is, illetve arról a rendelettel kapcsolatban is, amely a 2010-es Um, EB rendeletet um, módosítja. Itt is szeretnénk minél korábbi megalapodást a társjogalkotóval. Szeretnénk 2013-ra egy tanácsi megalapodást, és az, Európ- és az elnöksége miatt nagyon is koncentrál erre a dosszéra. A betét garanciával kapcsolatban az ír elnökség már megkezdte a a tárgyalásokat az egységes felügyeleti mechanizmussal, a CRD-vel kapcsolatos tárgyalások is előre haladnak. Amint sikerül ezen dossziékkal kapcsolatban előlépést elérni, az már egyfajta egyetemséget hoz a fennálló kérdéseket, illetően a betét garanciával kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a társjogalkotóknak sikerül a CRD 4 kapcsolatban a vitákat a leghamarabb lezárni, és ez egy top prioritás számunkra. Tudjuk, hogy a trialógusok zajlanak ezen nagyon fontos kérdésben, és a következő ilyen trialógus 10, január 30-án lesz. Szeretnénk a pénzügyi piacba vetett bizalmat visszaszerezni, úgyhogy sokkal rugalmasabbá és ellenállóbbá tesszük. Ezeket szeretnénk a befektetőket megvédeni. Az elnökség szeretne a tanácsban megalapodást létrehozni a pénzügyi piaci eszközökkel kapcsolatban. Számos trialógus szeretnénk végrehajtani a parlamenttel ezt illetőleg, de más dossziékban is sikerült már eh, előlépést elérni, például a jelzáloghitel rendelettel kapcsolatban. Számos dosszié van ezen a területen, szeretnénk pragmatikusan eljárni, és szeretnénk azokat a területeket területebe helyezni, ahol valóban előlépést lehet elérni. A át fogjuk tekinteni terveinket a hat hónapra vonatkozólag, és amennyire szükséges, ezeket módosítjuk. Most rátérjük az adózási területre. Az ECOFIRAN is beszéltünk ma erről, és megindítottuk a megerősített együttműködés folyamatát. Az ír elnökség ezen kívül folytatni kívánja a vitákat a közös konszolidált társasági adóról, is, és szeretnénk együttműködni abban is, hogy gyorsan tudjuk az adócsalással kapcsolatos kérdésekben gyorsabban eljárjunk. A fiskális cselekvési tervről is az elnöksége mellett egy végrehajtó rendeletet is el akar fogadtatni az áfa szabályokkal kapcsolatban határon átnyúló szolgáltatások viszonylatában. Emellett egy energiaadó irányelv ügyében szeretnénk előrelépést elérni, valamint az adócsalás és adóelkerülés ellen is határozottabban fellépnénk emellett a felülvizsgált savings direktívvel is szeretnénk foglalkozni egy megállapodás reményében. Foglalkozni fogunk az EU költségvetéssel kapcsolatos kérdésekkel, beleértve a 2013-as költségvetést, mentesítési eljárás 2011-es évre, és a 2014-es költségvetés előkészítése szintén prioritásaink lesznek a februári ECOFIN-en kerülnek ezek napirendre. Az MFF egy nagyon fontos 7 éves keretprogram az EU szempontjából. Az írelnökség elnökség minden megtesz, hogy megállapodás szülessen erről. Ez már a hetedik EU elnökségünk, és most van a 40. évfordulója Írország EU-s csatlakozásának. Korábbi elnökségei során az Európa, Írország arról lett ismert, hogy tisztességes és semleges elnöki teljesítmény nyújtott az Európai Unió érdekeit szem előtt tartva, nem pedig egyes tagállamok érdekeit szem előtt tartva. A mostani elnökség során is ezt szeretnénk elérni. Egy olyan eredménylistát akarunk majd büszkén átadni a litvánoknak 2003-ban, amely magáért beszél. Ehhez a parlament segítségére is szükség van, és az önök támogatása szintén életbevágóan fontos. Köszönöm a figyelmet, és szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Köszönöm. Thank you very much for, for that, uh, and, and I... Köszönöm, és egyetértek önnel abban, hogy már most is együtt működünk egy sor háromoldalú párbeszéd keretén belül. A néppárt teszi fel az első kérdést, Jean-Paul Gozet. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, először is a néppárti kollégák nevében üdvözlöm Önt ebben a bizottságban, amely egy rendkívül sokat dolgozó bizottság, mert aktuális kérdésekkel kell dolgoznunk, kell foglalkoznunk. Örülünk, hogy itt van, és reméljük, hogy együtt sikerül majd jó munkát végeznünk. Tudjuk, hogy az ön országa nagy tiszteletet érdemel azért az eredményért, amelyet a válságban elértek, és ez szerintem jó jel az elnökség szempontjából is. Ön az imént azt említette, hogy igazságos, hatékony, pragmatikus elnökséget akarnak vinni. Én két dologra hívnám itt fel a figyelmet. Először is egy általános jellegű megjegyzésem lenne. Nyolc éves itt során azt láttam, hogy egyre nehezebbé váltak a tárgyalások a tagállamokkal a háromoldalú megállapodás beszélgetések keretében, és nehéz a tagállamok és a parlament közti párbeszéd. Itt talán önök tudnának javítani valamit ezen a helyzetem. A második dolog, vannak olyan dolgok, amelyek hibásak, eh, mégpedig aggasztó hibákat figyelhetünk meg a kettes csomag eh, eh, sorsában. Ennek a felének én vagyok a raportőre, azonban sajnálatos módon blokkolás történt, mert egy nem kielégítő nyilatkozatot hallottunk, nincs tehát többség. Mit tud tenni ön azzal kapcsolatban, hogy mentesítse ezt az akadályt, amely a túpek előtt van, illetve a CRD4, amely a pénzügyi piacok szempontjából fontos, közel álltunk a megállapodáshoz, és aztán megkérdőjeleztek újra olyan dolgokat, amelyekről azt hittünk, hogy megállapodtunk bennük, van bizonyos aggodalom, e, nem szeretnénk, hogyha valamit, e, amit egy elnökség elfben már lezár, a következő elnökség újra megnyitna. E, szeretném, hogyha ezt a dossziét is hamar keresztül nyomnák, és elfogadnának néhány javaslatot az általános elnöki teljesítménnyel kapcsolatban is. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a miniszter úrnak. Köszönöm, Gazesz úr. Először is köszönöm a bókokat, az Írországnak címzett bókod. Az elnökséget úgy fogjuk megközelíteni, hogy az EU érdekeit tartjuk szem előtt, és a nemzeti érdekeket pedig félretesszük addig, amíg az elnöki funkciót ellátjuk. Egy eh, sikeres elnökség mércéje nem az, hogy mennyi dialógus, trialógus vagy plenáris eh, történik, hanem az, hogy mennyi dosszié lesz megoldva, véglegesítve. Ennek rendeljük alá a munkaprogramunkat is, tehát megvizsgáljuk, hogy mi érhető el a jó stádiumban lévő anyagokkal, és később pedig a komolyabb, nehezebb anyagokra fogunk koncentrálni. Az FTT-t eh, már az első ECOFIN eh, napirendünkre tettük, ami egyeseket váratlanul érintett. Senki nem mondta, hogy eh, ellene fog szavazni, E, annak, hogy, e, vagy tartózkodni annak, hogy, e, hogy az MFF, illetve a, bocsánat, az FTT tovább menjen. Ami a tupeket ismeri, komoly nehézségek vannak valóban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy megállapodásra jussunk, és a legjobb köztisztviselőinket állítjuk rá az ügyre, beleértve a nagykövetünket is. Valóban közel álltunk a megállapodáshoz. A miniszterelnök és Barózó elnök rugalmasságra szólított fel minden érdekelt felet annak érdekében, hogy a következő lépést is meg fogjuk tenni. Én ugyanerre kérném fel önöket is bár nem feladatom és nem nincs jogom diktálni önöknek, de mi mindenképpen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megállapodás létrejöjjön. Fontos, hogy ez az ügyet megoldjuk, ezt az ügyet megoldjuk. Ami a CDR 4-et illeti, ez is egy fontos, bonyolult dosszié, ehhez is nagy, ennek is nagy jelentőséget tulajdonítunk. Tudom, hogy az elkövetkezendő hetekben a parlament és a bizottság szeretné megoldani, lezárni ezt az ügyet, ami nagyon ambiciózus annak fényében, hogy bizonyos szakértői munkát még el kell végezni ezzel az anyaggal kapcsolatban. Eddig már három eh, eh, munkacsoporti ülést és két politikai trialógust tartottunk. Nekem azt jelentették, hogy értek el eredményeket. Egy sor kérdés megoldása jó úton halad. Az általános megközelítésünk tehát az, hogy el akarjuk végezni a munkát, megpróbáljuk elérni a megállapodásokat, amennyi ülésre csak szükség van, annyit fogunk szervezni, és nagyon magas szintű, nagy tudású tisztviselőket állítunk ezekre a párbeszédekre, háromoldalú megbeszélésekre. Azt remélem, hogy hogy hamarosan sikerül megoldást találnunk az egész tanács bevonásával. Most pedig a szocdemek részéről megkárti asszony. Köszönöm szépen, én is gratulálni szeretnék, hiszen nem is olyan régen olvastam, hogy a nők felsőfokú pénzügyi helyzetbe való kerülését támogatja Írország, és most nem tudom, hogy itt az ír elnökség keretében az ECOFIN találkozóra elhoztak-e egy nőt, vagy csak kilenc férfit. Miniszter úr, tudom, hogy nagyok az elvárások az elnökséggel szembe, és pontosan ezért szeretném Szeretnék a 18 éves tapasztalatom alapján annyit mondani, hogy az írelnökség mindig is hatékony volt, mindig az outputra összpontosított, és ezért valóban vannak elvárásaink. Természetesen azt is tudjuk, hogy sok, sok és nagy, nagy tervekkel rendelkeznek, itt a szakbizottság kapcsán is. Én az általam ismert területekre szeretnék rátérni. Ez a MAD irányelv illetve a bankok elleni ö, jogi perek kérdése. Tudom, hogy a, a Világbank és az USA vezető szerepet vállal ebben, és fel kell lépnünk a visszaélésekkel és a manipulációkkal szemben. Azt reméltük, hogy a ciprusi elnökség ezt fölkarolja, de nem így történt, így most az írekre tekintünk örömmel hallottam, hogy ön ezt megemlítette a bevezetőjében, és azt mondja, hogy mielőbb ezt meg akarja tenni, azonban a forrásaim azt mondják, hogy a piacra való visszaélés nem prioritás az írelnökség számára, és ennek az anyagnak sem szánnak eh, nagy figyelmet, tehát eh, fölmerül a kérdés, hogy nem jött el az ideje annak, hogy politikai jelzést adjunk a bankoknak, hogy a visszaéléseket és a manipulációkat nem fogjuk megtűrni Európában. Az ír adófizetők mintegy 30 milliárdot kellett, hogy megfizessenek. Nem gondolja, hogy jó jelzés lenne a saját adófizetőik számára, illetve az Európai Uniós adófizetők számára is, hogy a pénzügyi ágazatban a visszaéléseket és a manipulációt nem tűrjük tovább, hiszen ez alássa az európai gazdaságot. Várom a válaszát. Köszönöm szépen, Arlene és köszönöm az elismerő szavakat is a korábbi ír elnökségekkel kapcsolatban. Két hölgy, és itt van a delegációnkban, két nagyon is tehetséges, nehet, tehetséges ember. Kiemeljük azonban a férfiakat a, a szép nyakkendőkkel, de igen, tudom, hogy nagyon fontos kérdésre ö, mutatott rá, ez pedig a nemek közötti egyenlőség a tagállamokban, illetve az EU-ban. Valóban ez prioritás kell, hogy legyen. De azt is el kell mondanom, hogy a Írországban új választási szabályokat vezettünk be, és itt uh, kvótákat határoztunk meg, illetve a politikai pártok állami finanszírozása arányosan csökken, hogyha a pártok nem érik el a célkitűzéseket. Nos, azt hiszem, hogy ez némileg orvoslatot nyújt majd. Ami a MÁD irányelvet illeti, megindult az ezzel kapcsolatos munka, de ahogyan már korábban is mondtam, a prioritásaink a következők. Egyrészt a, a ciprusi elnökség során a jelentős vívmányok befejezése, illetve azon dossziék befejezése, amelyeken előrehaladás történt, és vannak olyan anyagok, amelyek már majdnem lezárás előtt állnak, ezeket szeretnénk valóban lezárni, és segíteni a parlament munkáját. Aztán a, a bankunió abszolút prioritás a következő fél évben, itt a három pillére gondolok, hogyha Ezeket a dossziékat át lehet vinni az első pár hónapban, és optimista vagyok, azt gondolom, hogy át lehet, akkor lesznek majd további forrásaink, amelyeket más anyagokra tudunk majd összpontosítani. Tehát nem arról van szó, hogy így prioritizálnánk, prioritá, prioritásokat így állítanánk fel, hanem inkább arról van szó, hogy sorba állítjuk a dolgokat, és ahogy mondtam, a MÁD irányelv az elnökség második részében kerül majd terítékre, tehát remélem, hogy közösen együtt tudunk majd dolgozni azért, hogy ezt a célkitűzést meg tudjuk valósítani. Most pedig Wolf Klinz következik az ALDA részéről. Nagyon ambíciózus a programjuk, és sok sikert kívánok ezen program megvalósításához, mert ez valóban segít majd Európának előre jutni. Rövid kérdésem lennének. Tegnap a holland pénzügyminisztert nevezték meg eh, Jean-Claude Juncker utódjának az eurócsoportban. Nem egyhangulag, hanem többségileg. Egy nagy országnak volt eh, kételje ezzel kapcsolatban. Hogyan értékeli ön ezt? Én úgy gondolom, hogy egy új euró elnökség elején ez nem is túlságosan jó jel egy fajta kétel, tehát lehet, hogy ez nehézséget fog jelenteni. Másodszorban Ciprusból ijesztő jelentéseket hallhatunk. Úgy néz ki, hogy Ciprus 8-10 hete van még addig, amíg tényleg fizetésképtelené nem válik. És vannak olyan hangok is több országban, amelyek azt mondják, hogy Ciprust nem tudunk segíteni, mert mert pénzt mostak, pénzt mostak Oroszországból, és ezért nem szabad őket támogatnunk. Harmadsorban említette a bankunió programját és annak a három pillérét. Egy közül az egyik pillér a betétgarancia rendszerét már egy éve megtárgyalta az Európai Parlament. A tanácsa viszont még egyetlen egy ülésünk sem volt, nem tudtuk előre venni ezt a dossziét, ezért a kérdésem, hogy miért ennyire optimista, hogy a felügyelet mellett, ahol már a trilógusok zajlanak, a két második pillérben a betétgarancia, illetve a szanálási rendszerben valóban 6 hónap alatt előre tudunk jutni. Utolsó pontom, növekedésről, munkahelyteremtésről beszélt. Ennek kapcsán csak azt tudom kérni öntől, hogy tegyenek valamit azért, hogy ott tudjuk kiteljesíteni a belső piacot, ahol még nem sikerült ezt megtennünk, és különösképpen vegyük ebbe bele a szolgáltatói szektort is, hogyha ez sikerül elérnünk, sikerül a szolgáltatói piacot kiteljesíteni, akkor tényleg ez egy növekedési ösztönzést adhat. Köszönöm. Köszönöm szépen Kinc úr kérdéseit. Így van, a holland pénzügyminiszter lett eh, tegnap este az Eurócsoport elnöke. Ő fogja követni Jean-Claude Junckert. Dysel Bloom úr nagyon fiatal és nagyon tehetséges, de nem annyira uh, ismert az Eurócsoportban. Akkor uh, csatlakozott hozzá, miután létrejött a választások után az új holland kormány, és novemberben jött először kölénk, tehát a személyes szinten nem annyira ismerik, ha bár a Corken Islandi Egyetem, Cork Egyetemben szerzett diplomát, tehát lehet, hogy néhány ír kollégám ismeri őt. Tehát nagyon tehetséges, semmi kétség felől és tudja, mit kell tenni Európában. Korábban kaptunk egy kérést a francia pénzminisztertől, hogy elmondhassa elképzeléseit az eurócsoport jövővel kapcsolatban, hosszasan megtette ezt. Ő volt az egyetlen jelölt, ha bár a jelöltség bárki előtt nyitva állt, és úgy tűnt, hogy őt egyhangulag választották ki, és a spanyol miniszter azt mondta, hogy ez nem volt egyhangú, de nem mondott ezzel kapcsolatban semmilyen okot. Tehát remélhetőleg ez jó lesz, és remélhetőleg jól fogja teljesíteni elnöki feladatait, és nincs okom arra, hogy mást feltelezzek. A ciprusi helyzet valóban aggasztó, hogyha figyelembe veszük azt, hogy bank és államadóság van, akkor azt láthatjuk, hogy körülbelül annyi pénzt kellene rászállni a többi programokra, viszonylag kis pénz ez, de figyelembe véve ezt a ciprusi GDP-vel, ez mégiscsak eléggé nagy összeg. Zajlik a munka ezzel kapcsolatban, de Ciprusban lesz egy elnökválasztás és amely bonyolultabbá teszi a helyzetet, és később még parlamenti választások is lesznek, tehát az európai hatóságok aktívak Cipruson, a képviselők megvizsgálják a ciprusi helyzetet, és a jelenlegi ciprusi kormány számos intézkedést vezetett be, amelyek hasonlóak ahhoz, amiket akkor kérnénk, hogyha a Ciprus részt venne bármilyen programban. Remélem, valószínűleg nem fog semmi történni a ciprusi választások előtt, de Ismételten remélem azt, hogy kielégítőek lesznek az ügyek. A banki unióval kapcsolatban a lényeg az az, hogy az egységes felügyeleti mechanizmust kell végrehajtani, trialógusra van szükség az Európai Parlamenttel, a, a CRD irányelvet is végre kell hajtani, és utána térhetünk rá a betét garancia kérdésére, és ez mindenképpen prioritást fog majd élvezni ebben a sorrendben. A betét garancia a betét garancia kérdését a szanálásra együtt fogjuk tárgyalni ugyanabban a folyamatban. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a nemzeti betéti garancia rendszerekkel ezt vegyítsük, de úgy gondolom, hogy itt más lesz az eljárás, de mindenképpen ezt prioritást fog kapni ebben a sorrendben. Az ír elnökség fő témája a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés, és azokban az országokban, ahol deficit van, illetve forráshiány van, ott nagyon nehéz egy New Deal-hez hasonló csomagot végrehajtani, és az egyik dolog, ami segíthetné a munkahelyteremtést, az az lenne, hogyha a belső piac, az egységes piac kiterjesedne. Ez nem teljes mértékben az ECOFIN felelőssége, de a piacot valóban ki kell teljesíteni a szolgáltatásokkal, és a pénzügyi szolgáltatásokkal ez nagyon fontos. Tudom, hogy 80%-ban kész ez az egységes piac, és bizonyára lesznek majd ösztönzések a munkahelyteremtés irányába is, hogyha ez a piac kiteljesedik, és ezért ez mindenképpen az Európai Unió prioritását fogja élvezni. Kezdünk kifutni az 5 perces időnkből, hiszen a kérések is kicsit hosszabbak. Az ECA nevében Said Kamal. Right, okay, well, first of all, thank you very much, Minister, for... Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött rá is térek a lényegre. Az egyik dolog, ami az ECR-t aggasztja, az az, hogy a, nem foglalkoztunk, nem tudtuk megoldani azt a problémát, hogy csődbe mennek a bankok, és az adófizetőknek kell őket kimenteni. E, ez egy alapvető probléma. Három dolgot szeretnénk látni. E, explicit kimondani, hogy bukóban levő bankokat nem támogatjuk adófizetők bank, pénzéből, legyenek felelősek azok, akik a bankot csődbe juttatták, és a számviteli szabályok megváltoztatása, hogy tisztességesebb legyen a számviteli szabályozás, hogy a bankok odafigyeljenek a veszteségekre, és lefedjék azokat a veszteségeket, és ne könyveljék el előre a profitokat. Sajnálatos módon most az történik, hogy a profitot előre elkönyvelik, a veszteséget pedig csak később. Az Neiberg Bizottság és az Ír Központi Bank azt mondta, hogy ne legyenek felelősek a részvényesek a veszteségekért, már pedig ez volt az egyik oka a válságnak. A bankoknak be kell vallaniuk a veszteségeiket. A miniszter úr nem aggasztja az, hogy az auditorok aláírtak olyan jelentéseket, amelyek objektív nem voltak igazak, vagy méltányosan megírva, noha megfeleltek az adott esetben az írott szabályoknak nem tudom, hogy a, annak arról mit, ahhoz mit szól, hogy mennyiben felelnek meg az írszabályok, a társaságokra vonatkozó számviteli európai szabályokkal. Nos, ami a, az adófizetőkre vonatkozó kérdését illeti, nevezetesen azt, hogy ne az adófizetők legyenek az első áldozatai egy bank bailoutnak. Nos, ezzel a kérdéssel foglalkozni fog a Recovery and Resolution Directive helyreállítási és szanálási tervekről szóló irányelv, és én magam is elnöki funkciómat erre fogom felhasználni E, ír miniszterként is, hogy itt eredményeket érjünk el. Amit ön mond, az összességében igaz. E, nagyon komoly szakmai tévedéseket e, és hibákat követtek el olyan emberek, akiktől ennél többet vártunk. Gyenge volt a felügyeleti tevékenység, ez is az egyik oka volt a bankválságnak. Ugyanakkor ez a rendszer bizalmi alapon működik, és utólag tudjuk, hogy ez a bizalom utólag nem volt igazolható. Ez egyébként vonatkozik a hitelminősítő ügynökségekre is. Az Egyesült Államokban például szemétkötvényeknek adtak, junk bondoknak adtak AAA eh, minősítést az ügynökségek, a, a hitelminősítő intézetek, tehát ennek következménye volt, hogy az adófizetőknek kellett helytállniuk, akikben az adófizetők bíztak, hogy elvégzik a dolgukat, nem tették meg mindent, megteszünk annak érdekében, hogy ezt a hibát, ezt a kárt kiavítsuk, és persze, hogy ne ismétlődjön meg mindez még egyszer. Itt abba kell hagynom, mert egyébként egy könyvet lehetne írni erről a témáról. Köszönöm. Said, nem tudom, van-e még további kérdés, mert van ideje. Igen, Nos, a kérdésem utolsó két része arra vonatkozott, hogy az auditorok olyasmit e, írtak alá, amely nem felelt meg az elvárásoknak. Ezt e, nekem számos e, különböző országban dolgozó ember mondta. És hogyha ez túlságosan technikai, akkor a következő kérdésem, eh, milyen támogatást eh, fogadni a bizottságnak, eh, akik az IFRS-t újra akarják elővenni, és egyébként is a társaságokra vonatkozó számviteli szabályokkal akarnak foglalkozni. Nos, a bizottsággal együttműködünk elnökségként, de ez nem ECOFIN ügy, amire ön kérdez, ez egy másik tanácsügye amire ön rákérdezett. A Júri Bizottságban van most az ír igazságügyi miniszter, az ő hatáskörükbe tartozik az, amire ön rákérdezett. És Richard Bruton másik miniszter hatáskörébe is tartoznak részben ezek a kérdések az ISB-re természetesen nyomást gyakoroltunk ebből a bizottságból is, noha nem mi vagyunk a felelősük, felelősek érte. Filip fog következni a zöldek részéről. Üdvözlöm, miniszter úr, Brüsszelben ez az én szülővárosom az ír elnökség eleje óta sok jót hallottam erről a parlamentről, amiket én el is hittem egészen odáig, amíg le nem ültünk tárgyalni. ECOFIN dossziékra gondolok, az SSM és a Basel 3, amelyet CRD 4 néven neveznek itt Európában. Az SSM gyakorlatilag arról szól, hogy önök, mint tárgyaló partner azt mondják, hogy annyira nehéz volt a kompromisszumot elérni a tanácsban, hogy ne is nyúljunk hozzá többet. Politik, diplomatákat küldenek, ők diplomatikusabban fogalmaznak, de végül is ezt akarták mondani. Ami a CRD 4-et illeti, az önök üzenete az, hogy ez egy hatalmas, komplex dosszié, és noha önök azt gondolták, hogy vannak részkérdések, amelyekben megállapodtak, ez mégsem így lesz, mert újra nyitjuk ezeket a problémákat, illetve ezeket a kérdéseket, és megint csak diplomatikusan fogalmaztak, amelyet nem tudok utánozni, mert nem vagyok diplomata. Nos, ha ez a tanács álláspontja, hogy mellé beszél az SSM-mel kapcsolatban, és vonakodik a CRD 4 kapcsolatban, akkor azt látom, hogy nem nagyon lesznek eredmények. Ami a CRD 4-et illeti, még egy dolgot elmondanék önnek. Diplomatákat küld, ugyanakkor később nagyon politikai kérdésekkel kell majd foglalkoznunk, amelyeknek komoly áruk lesz, e, már pedig ezt csak velük lehet lezárni. Nem tetszik nekünk az, hogy a tanács a bankárok érdekeit képviseli, anélkül, hogy ezért megfizetné a politikai árat, és ezt nyíltan merné vállalni. Köszönöm. Well, I regret Mr. Lambert. Sajnálom, hogy így gondolja Lambert úr. Ami a CRD 4-et illeti. A tanács, bizottság és parlament közti trialógus eredményét jóvá kell hagyni a tanács 27 tagjának, hogyha a tanács részéről olyanban állapodnak meg, amire nem volt felhatalmazás, akkor nyilván az a sorsa, ami a fő politikai kérdésekről e, megállapodást szeretnénk elérni a tanácsban. Nem szeretnénk e, újra felnyitni a szövegnek lezárt részeit, és az elnökségünk első részében szeretnénk megállapodni az SSM esetében ön a tárgyaló emberünket kritizálta, míg én úgy tudom, hogy megtárgyaltuk a dolgokat, és eredményt értünk el. Én nem vártam többet, miniszter úr, de hadd fogalmazzak egyértelműen az SSM vonatkozásában eh, egyhangú döntésre van szükség, egyes részeiben a parlamentre is szükségük van. Eh, a CRD 4 esetében pedig nincs szükség arra, hogy mind a 27 tagállamot meggyőzzék. Ez ugyanis nem igényel 27-es igenlő döntést a tanács részéről. Tehát, eh, hogyha önök azt mondják, hogy a bónuszok elleni fellépés és az átláthatóság eh, ne legyen ennek eh, a jogszabálynak a része, akkor ebből még nagy balhé lesz, eh, nyilván majd a közvélemény előtt. Ismerem azokat az ügyeket, amelyiket említett, és ezeket meg kell oldani. A mi feladatunk az, hogy elősegítsük a megállapodást, nem az pontot akarjuk előmozdítani, illetve keresztülverni. Ami a CRD 4-et illeti, er- eredetileg azt akartuk, hogy megnézzük, hogy egyáltalán miben állapodtunk meg, mi a megállapodott szöveg, és aztán onnan tudtuk volna folytatni, de kétértelmű volt az helyzet egyes kérdésekben, már pedig mi a bizonyosságból szerettünk volna kiindulni. Köszönöm, most pedig a GUE következik. Thank you and welcome, Mr. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a miniszter urat. Szeretnék az ECOFIN tanács eredményére visszatérni, és erről részleteiben hallani. Például a lejárat kibővítése után a bailout kölcsön esetében Írország számára. Ez nem csak az ESFF-hez kapcsolódik, hanem az EVSM-hez is. Tudom, hogy támogatja ezeket az intézkedéseket, de szeretném látni, hogy ön hogyan gondolkozik a hitelek fenntart, nem fenntartható szintjéről, hiszen a lejárat meghozzapítása sem fogja megoldani a fenntartható hitelek problémáját. Mit remél az ír kormány a promiszári jegyzetek kapcsán? Ön szerint mi lenne a megfelelő megállapodás ebben az ügyben? Először is nagyon fontos, hogy a lejárat, a rövidtávú hitelek lejáratának esetleges bővítése, meghosszabbítás az ír és a portugál hitelekről van szó, az FSF hitelekből. Nos, az FSM-ből, az FSM alapból is kaptak ezek az országok hitelt, ez a 27 országra tartozik, tehát ezt a döntést nem lehetett az, Eurogrup, az Eurocsoport ülésén meghozni. Ahogyan ön is tudja, az ECOFIN találkozó elején az Eurogrup számláiról született beszámoló, és a portugál pénzügyminiszter Viktor Gáspár ismét szót kért, és azt mondta, hogy az ECOFIN-nak ugyanolyan megközelítést kéne alkalmazni, mint az euró csoportnak az FSM hitelek kapcsán. Ebben megállapodás született, a konkrét megállapodás pedig arról szólt, hogy a bizottság felelőssége alatt, tehát az ő hatáskörük alatt meg kell vizsgálni ezeket a különböző lehetőséget, és valószínűleg a márciusi ülés alatt számolnak majd be ezekről a kérdésekről. Ami a második kérdését illeti, a promiszári jegyzetek, tehát az adóslevelek kapcsán <clears throat> itt a fizetésképtelen bankok kötelezettségvállalásairól van szó. Egy IBRC új nevet kapott az, a, az illetékes bank, és nagyon rövid távú visszafizetési lehetőséget. A visszafizetési összeg, illetve az ütemterv nagyon szoros volt, hiszen az előző kormány hozta tető alá a megállapodást, és az a kamatlábak a, le, a lejáratidő elejére összpontosult nem kellett a folyamat elején megfizetniük a kamatot. Az EKB pedig újra szeretné tárgyalni ezt, és egy alacsonyabb kamattal kíván számolni hosszabb lejárattal. Tehát bizonyos jelentősek teljes kérdésekben megállapodás született, de vannak olyanok, amelyek még mindig a tárgyalóasztalon vannak, és még mindig függőben vannak. Itt nem arról van szó, hogy a hitelt leírnák, hanem a lejáratot hosszabbítanák meg, illetve a kamatok kérdéséről folyik a vita, ez pedig a hitel fenntarthatóságának javítását jelenteni, és ez a kötvénypiachoz való jobb hozzáférést biztosítaná. Köszönöm, Hans-Péter Mártin. Köszönöm. Először is szeretném osztani azt a meglátást, azt az aggályt, amelyet jó páran fölvetettek, hogy úgy tűnik, hogy némileg visszalépés történik a ciprusi elnök, elnökség eredményeihez képest, ez szerintem nem megfelelő jelzés a közvélemény számára, de az önök országára sem, hiszen látják, hogy mit jelent az ellenőrzés hiánya, a szabályozás hiánya, látják, hogy ez hova vezetett a saját bankjaik esetében, és milyen terhet rót ez az ír adófizetőkre. Tehát itt nem gondolom, hogy ez a helyes út. Egy kérdéssel szeretnék, egy kérdést szeretnék még föltenni, ez pedig a a Likenen jelentéshez kapcsolódik. milyen lépéseket kívánnak tenni, és mit gondol a Bárnié bejelentésről, mi szerint az önök elnöksége idején benyújtanának egy javaslatot. Mit gondol erről, vagy gondolja esetleg, hogy ez nem tartozik önökre? Nos, azt hiszem, hogy visszalépés nem történik az a ciprusi elnök, elnökséghez képest, ami az egységes fegyeleti mechanizmust illeti, már történtek megállapodások a CRD esetében is. A január 1-én vettük át az elnökséget, most 22-e van, tehát azt hiszem, hogy az, hogy három trilógus is volt az egyik esetben, két trilógus a másik esetben, ez azért jelentős előrelépés. A célunk az, hogy megállapodás szülegyen, nem pedig az, hogy az ír véleményt kényszerítsük rá a többiekre, azonban ez nem jelent hátralépést vagy visszalépést, de ahogyan elmondtam már a CRD 4-es esetében véleményeltérések vannak, és meg kell győződnünk arról, hogy amiben megállapodtunk, az valóban helyes, és ala, megfelelő alapokra építhetünk, és tovább vihetjük az állásfoglalást. Ezen kívül várjuk a bizottsági javaslatot, ez pedig valószínűleg a mi elnökségünk idejére esik, illetve vége előttre, májusra, júniusra várjuk ezt a javaslatot. Did you want to come back on that, Hans Peter? Szeretne erre visszatérni, Hans Peter? Igen, egy plusz megjegyzésem lenne Philip Lamberthez. Úgy tűnik, hogy a probléma az nem a találkozók meg nem tartásában van, a diplomaták ott vannak, és a másik oldalnak mindig azt mondják, hogy előre kell kezdenünk mindent. És ezt egy olyan dolognak tartjuk, ami egyfajta visszaesést jelent az Európai Parlament szempontjából, és azok szempontjából is, akik részt vesznek a nyilvános vitában. Diplomaták és magas rangú hivatalnokok jelent vannak, ez így, így volt mindig is, és ők a kormányok megbízásából, illetve az adott miniszterek megbízásából dolgoznak, és az instrukciók mindig egyértelműek, mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy a fennálló kérdéseket a lehető leggyorsabban el lehessen élni. És nincs értelme annak, hogy azt állítsuk, hogy több tucat dosszié van, amely előre halad. A sikeresség mércéje az az, hogy mennyi dossziét zárnak le. És mi, az elnökség szeretné a lehető legtöbbet lezárni, és ehhez az kell, hogy együttműködjön együttműködjünk a parlamenttel, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez az együttműködés meg is valósuljon a parlamenttel, de Gondolnunk kell a tanács által elfoglalt álláspontokra is. Igen, hozzátehetem azt, hogy az ír elnökség valóban maximálisan megpróbálják kihasználni a játékterüket, és elnökként mindenképpen figyelni fogok arra, hogy ezt ne vigyék túlzásban. Gay Mitchell lesz a következő az EPP nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Ismertem uh, 0 már régóta, és uh, mindenfajta bók uh, igazából uh, túlzás lenne a részemről. Azok a lépések, amiket megtettek, azok uh, megfelelőek voltak. Egy ír, író egyszer azt mondta, hogyha van hala valakinek, akkor ehet halat és krumplit, hogyha van krumplia. Viszont az ír, e- ír kormány azt látotta, hogy se hala, se krumplia nem volt, és ebből kellett valamit létrehozni, és ez nem csak egy politikai eredmény volt, hanem megfelelő megközelítést alkalmaztak, alkalmaztak az állami szektorral kapcsolatban is. Az állami szektort itt is és máshol is mindig ellenőrzik és kritizálják, és úgy tűnik számomra, hogy amikor politikai, politikusok megtesszük a megfelelő intézkedéseket, akkor azt várhatnánk, hogy a többiek is kiveszik a részüket a felelősségből. A jelenlegi helyzet abból adódik, hogy az USA például inkább a vállalatok számára próbál pénzt teremteni. Lát-e bizonyítékot arra, hogy úgy gondolják, hogy nincs értelme az em- a vállalatok ellen, az euró ellen spekulálni, hiszen az LKB meg- megvédhetné a, az, az eurót, és Mit tesznek a vállalatok? A vállalatok jól bekalkulált kockázat vállalnak-e, nem csak hazád játékot játszanak? Látta bizonyítékot arra, hogy a magánszféra is felelősséget vállal, mert ez az a kérdés, amit az emberek is feltesznek. Köszönöm szépen, Gay. Köszönöm szépen a kedves szavaidat. Ez egy nagyon elgondolkodható kérdés, amit feltettél. A legjobb módja az erőlépés mérésének azt visszatekintünk, és ha megnézzük az elmúlt két évben, számos politikai mechanizmust valósítottak meg az Európai Unióban, hogy a válsággal szembe lehessen nézni, a TUPEC, az Európai Szemeszter, a six-pack, az Európai Stabilitási Megállapodás, a különböző alapok, amik az ESM-et tömörítik, stb. Egyértelmű erőlépés sikerült elérni, és ha megvizsgáljuk európai, az Európai Uniót ez év januárjában összehasonlítva az elmúlt év januárjában, tehát sokkal stabilabbak vagyunk, intézkedések születtek, és ezek működőképesek is. Az Európai Bizottság a központi bank nagyon sokat tett ezért. Mindez, amit bevezettek, a sokat segített a, a bankoknak. A kockázatok legjobb mérése az a kamatlábok megtekintése. Hogyha alacsony a kockázat, akkor alacsony a kamat, hogyha magas a kockázat, akkor magas a kamat, és a kamat fejlődése egy lefele mutató tendenciát mutat. Amikor az ESM beindult néhány hete, akkor a befektetőknek és ez jót tett, de nem lenne helyes azt állítani, hogy megnyertük a csatát, és hogy most már nincsen semmilyen fajta probléma, még mindig sok mindent kell tenni, de jelentős erőlépés sikerült elérni. A fő kockázat véleményem szerint a szociális oldalon tapasztalható, mert mit ér egy jó mérleg, hogyha a az um, emberek élete nem megfelelő, és a munkanélküliség jelenleg túlságosan magas Európában, és a fiatalok munkanélkülisége túlságosan is magas a fenntartható fenntarthatóság szempontjából, és ezért uh, ezekkel foglalkoznunk kell, és pontosan ezért helyeztük előttérbe a stabilitást, a munkahelyteremtést és a növekedést. Ez a fő három témája az ír elnökségnek. Írország persze egyedül nem tudja ezeket elérni, de az európai politikák fő témáját mi határozzuk meg az elkövetkező hat hónapban, és ezeket kell folytatni, és ezekkel sokat elérhetünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Továbbra is az EPP-ben maradunk, és Diego eh, Feljó fog szót kapni. Köszönöm szépen. Eh, köszönöm szépen, ami engem illet szeretném elmondani azt, hogy nagy elvárásaim vannak az ír elnökséggel szemben, Írország múltja miatt is, hiszen Írország a múltban profi módon járt el, és ez mindenképpen meggyőz engem. Nemrégiben a szakbizottságban Juncker, Jean-Claude Juncker járt itt, és beszélt azokról az országokról, ahol megszólító programok vannak. És ő azt mondta, hogy ezek az országok egyfajta kompenzációra rászolgálnak, amiatt, amit a trojka követel tőlük, milyen fajta kompenzációra van lehetőség azon országok számára, amelyek tartották magukat a megállapodáshoz és ezek végrehajtásához. Köszönöm szépen Fejó úrnak a kérdést. Valóban nagyon nehéz ezen országok számára ezeket betartani. Az elmúlt 12 hónapban, amikor a tévét néztük, láthattuk ennek eredményét, láthattuk, hogy a láthattuk azt, hogy a családok, a, a, az állampolgárok nagyon nehéz helyzetben vannak a megmentett országokban, a munkanélküliség nagyon magas, a szolgáltatások csökkentek, oktatás egészségügy területén egyre magasabb a nyugdíjkorhatár, a családok bevétele általánosságban csökkent, illetve az életszínvonaluk is csökkent, és hogyha sokáig kell ezt eh, elviselni, akkor remélhetőleg ezután siker következik, és jó lett, de hát eh, tudjuk, hogy nagyon nehéz ez a helyzet, és politikusként nem szabad alábecsülni ezeket a nehézségeket, amelyekben a családok ütköznek főként a mentőcsomagban részvevő országokban, és ezért a fiatalokra kell koncentrálnunk, mert a munkanélküliségi ráta a fiatalok körében bizonyos országokban már nem fenntartható, ez nem összehasonlítható. És ez nem megfelelő ezen országok szempontjából, tehát intézkedéseket kell tenni. A kompenzáció tekintetében számos javaslat született, pontosan azért, hogy lehessen a, ta, ezen tagállamok nehézségein könnyíteni, de koncentrálni kell arra, hogy az adósságot tovább kell tenni, és a terhet hosszú, tá- hosszú távon kell elosztani. de tudjuk, hogy egyik tagállamot a másik tagállam segítik ki, tehát egy, egyfajta egyensúlyt kell találni. A megoldás az az lehet, hogyha az Európai Uniót ismét növekedési pályára állítjuk, megszorítások mellett növekedési stratégiára van szükség, munkahelyteremtésre. Ez elengedhetetlen és most már ezt felismerjük, felismerik az európai hatóságok és a tagállamok is ezt. Uh, right, now for the S&D. Most akkor a szociáldemokraták részéről érkezik egy kérdés. Uh, Berman. Uh, miniszter úr, én üdvözlöm mindazt, amit ön elmondott az ifjúsági vagy a fiatalok munkanélküliségéről, és arról, hogy hogyan kívánják megoldani, vagy legalábbis kezelni ezt a borzalmas kérdést. De egy írszületésű írszületésű író azt írta egyszer, hogy az illúzió elsősorban öröm. Nyilván Oscar Wilde-ot nem ítézné Gay Mitchell. A, az ifjúsági munkanélküliség kezelésére kialakult módszerek, illetve ö, eszközök ö, túl puhák Eh, amiket ön mondott, eh, az túl puha, nehezen megfoghatatlan. Mit akar mégis elérni az elnöksége során? Vannak-e megfoghatóbb céljai? Eh, emellett elhangzott az is, hogy inkább a növekedésre kellene koncentrálni. Önök hogyan látják az együttműködést az eurócsoporttal? mert amit el kellene kerülni, az az, hogy megosztjuk az eurót használó és az eurót nem használó tagállamokat. Um, Nos, ami a az ifjúsági munkanélküliséget illeti, jövő hónapban lesz erről vita, illetve miniszteri szintű megbeszélgetés. A konkrétumok egy része már ismert, e, tovább kell oktatásba tartani e, a fiatalokat, e, több képzésre van szükség, a munkaerőre való, munkaerőbe való beállítás, megsegítő eszközök. És hát ezeken túlmenően országspecifikus intézkedéseket is kell hozni. Tyson Blum miniszter kollégával is nagyon szívesen együttműködök a jövőben. Az európai garancia, vagy a gyakornoki rendszer egy olyan dolog, ami elgondolkodtató. Norvégiában működik egy rendszer a 70-es évek óta, amely ott legalábbis bevált, ahol ebben az országban az ifjúsági munkanélküliség alacsonyabb, sőt, Norvégia vonza a svéd és dán fiatalokat is. Tehát vannak olyan megoldások, amelyeket át lehet venni, csak előbb meg kell vizsgálni őket. To... Uh, Köszönöm. Lenne kiegészítő kérdése? Én kérdeztem eh, valamit arról is, hogy eh, mennyire megosztott eh, a, ez Európai Unió abból a szempontból, hogy ki van az eurócsoportban, és ki nincs az eurócsoportban. Azt gondolom, hogy nyilván elkülönülnek az eurót használó tagállamok a nem eurót használó tagállamoktól, de E, azt gondolom, hogy például a felügyeleti mechanizmus kialakítása jó példája annak, hogy a 27-ek összeállnak, és egy komoly európai projektben együttműködnek. E, ugyanígy gondolom a fiatalok munkanélkülisége problémájának megoldását is, függetlenül attól, hogy milyen pénzt használ egy ország, európai szinten lehet kialakítani azokat a szakpolitikákat, amelyek segíthetnek. Nos, hárman vannak még, akik hozzá akarnak szólni. Gunnar Hokmark, Podimata és Antolin Sanchez Pozedo. Günár következik. Köszönöm szépen. Nos, azok a témák, amelyekkel foglalkozni fog, eltérnek egymástól. Egyesek a single rulebook hatája alá tartoznak, és az egész Európai Unióra érvényesek, vannak azonban olyan tételek, amelyeket a bankúrió fejezetébe sorolnék be. Engem érdekelne, hogy ön szerint van-e kockázata annak, hogy centrifugális erők lesznek úrra Európán, mert egyrészt ugye Európa kihasználhatja azt a lehetőséget, hogy ez a legnagyobb gazdasági térség a világon, ugyanakkor vannak olyan struktúrák, amelyek inkább elválasztanak, mint egyesítenek bennünket. Példát mondok, beszélek az inekről, a bentlevőkről és a, a kintlevőkről, már ami az eurozónát illeti, illetve opt-in, opt-out, aztán van egy észak-dél elkülönülés is. Engem az érdekelne, hogy ön milyen lehetőséget és felelősséget lát és érez arra, hogy összetartsuk ezt az Európai Uniót. Egy kérdésre részletesebben kérdeznék rá a helyreállítási és szanálási irányelvre, amelynek én vagyok a raportőre itt a parlamentben, és érdekelne engem, hogy ön a tanácsban hogyan, hol látja a problémákat, hol azonosítja a problémákat, mert ahogy itt már elhangzott, a menetrend rendkívül optimista. már ha be akarjuk fejezni ezt a munkát az önelnöksége alatt. Én nagyon örülnék persze, de ez azt jelenti, hogy a fő problémákat nagyon hamar azonosítani kéne, hogyha meg is akarjuk őket rövid időn belül oldani. Köszönöm, Hök Márk úr. Az első két kérdése elvi kérdés, amely az EU kohéziójával foglalkozik, említette az észak-déli és egyéb megosztottságokat. Az elmúlt években szinte teljes mértékben az adósságra és a deficitekre, valamint az államháztartási egyensúlyhelyzetekre koncentráltunk, miközben addig az Európai Unió sokkal idealistább eh, projekt volt emlékezzünk az unió megalapítására, amikor is a demokrácia, az emberi jogok voltak az ászlóra tűzve, a birodalmukat feladó országok vonzónak találták az uniót, nem annyira az államháztartási politikáját, mint sem e, Európa, mint a demokratikus elvek és az emberi jogok hordozója ez volt a vonzó. Ezek a demokratikus országok magukének vallották az emberi jogokat, és, és lehetővé tenni a polgáraik számára a, a jobb életet. Ez egy mágnes erő volt, amely még mindig megvan ez a vonzerő a Balkán felé, illetve bizonyos szempontból az észak-afrikai tagállamok is, az észak-afrikai országok is az Európai Unióra néznek, példakép ként. Tehát én azt gondolom, hogy eh, Európa egyes vezetői, akik ismertek az egész világon, most nekik kéne beszélniük eh, ezekről az ideákról, és nem csak a deficitekről, meg nagyon technikai kérdésekről. folytatniuk kellene az alapító atyák idealistább tervei, célkitűzéseket megfogalmazni Európa számára. Azt gondolom, hogy ez tartaná kohézió, ez, ez őrizné meg az Európai Unió kohézióját, nem annyira az ECOFIN napi beszélgetései és tárgyalásai. Ami a szanálási irányelvet illeti, e, a jövőben is szívesen működünk együtt önnel a helyreállítási és szanálási e, irányelv e, ügyében. Tényleg nagyon ambiciózus a menetrend, de mi az Európai Tanácson belül megpróbáljuk majd elérni azokat a célokat, amelyeket megfogalmaztunk. Az elfben egyébként nem annyira megosztottak a tagállamok, az arányosság és a, e, az egyes nemzetek diszkrecionális jogai osztják meg egy kicsit a társaságot, de azt gondolom, hogy jó szándékkal ezek e, a kérdések megoldhatók, e, mégpedig viszonylag rövid idő alatt. Köszönöm, még hárman szeretnének kérdezni, mert Sean visszajött, Ani Podimata következik. Thank you, and I would also like Köszönöm szépen, én is szeretném üdvözölni Önt, miniszter úr, és sok sikert kívánni Önnek az elnökséghez. Elég jól indult az ír elnökség, hiszen az első ECOFIN-ban, amelyet Önök vezettek, döntés született. 11 tagállam tovább léphet a pénzügyi tranzakciós adó terén. Most várjuk a bizottsági javaslatot, és az a kérdésem, hogy van-e ötlete arra vonatkozóan, hogy melyek a következő lépések a tanács döntéshozatali folyamatát illetően, és önök kívánnak-e további lépéseket foganatosítani az elnökségük alatt ebben a témában? Második kérdés, és ugyanígy az adóügyi területen maradva, mely ugye prioritás önök számára, és ezt igazából pozitívumnak könyvelem el, Az Elizé szerződés 50. Eh, évfordulója alkalmából a német és francia vezetők hangsúlyozzák, hogy nagyobb szintű adóügyi koordinációra van szükség, illetve harmonizálni kell az adórendszereket, és véleményem szerint ide kell, hogy tartozzon a koordináció az adó elkerülés, illetve az adócsalás területén, illetve csökkenteni kell az adóversenyt és a dömpinget. Kíváncsi vagyok a véleményére, illetve arra, hogy az elnökségük során kíván lépéseket tenni ebben a kérdésben. Ami az FTT-t illeti, a bizottság tovább küld majd egy anyagot, ami a lényegi részletekre mutat rá. Az ír elnökség fogja ezeket az üléseket elnökölni, és megpróbáljunk, megpróbáljuk a helyes irányba vinni a fejleményeket. A teljes mértékben részt veszünk majd a folyamatban az FTT kapcsán. Tehát a megerősített együttműködésben megállapodott 11 országon kívül mindenkit be fogunk venni a tárgyalásokba. Ami az adó harmonizálás kérdését illeti, jelenleg ez túlságosan előre tekintő lépés, de célunk, hogy az adóelkerülés bizonyos aspektusaival, illetve az adó paradicsomokkal foglalkozzunk, és tovább vigyük az erre vonatkozó programokat. Köszönöm. Um, right, Liam's now come back, so it's actually his turn. So if Liam, if you put your question, and then I'll try and... Liam, és aztán a két utolsó felszólt együtt fogjuk venni. Köszönöm szépen, Sharon Márko Butival vettem részt egy ülésen, és ezért késtem. Így feltennék egy kérdést. Morozos hangulat uralkodik el 2013-ban, ezt várjuk. Nézzük, a deficitet próbáljuk csökkenteni minden évben. 1,5 a GDP 1,5%-ával kívánja csökkenteni a deficitet a bizottság. Nem tudom, hogy készen állnak-e arra, hogy ezt a vitát megnyissák a tanásban, hiszen vannak olyanok, akik megfelelő ütemtervet szeretnének kialakítani, és erre engedélyt kérnek. Tehát ez az első rövid távú kérdésem, hogy ezt hogyan kívánják kezelni, illetve hosszú távon a bizottság egy blueprintet hozott létre, amely a von Rompoy által is megfogalmazandó javaslatot karolja föl, ez pedig az, hogy az eurozóna működéséhez szükséges az, hogy egy megfelelő költségvetést hozzunk létre, amely a, kibírja a megrázkódtatásokat, és a kérdésem pedig a következő, hogyan kívánják a belső forrásokat, a saját forrásokat táplálni, és hogyan próbálják létrehozni a megfelelő költségvetést. És most időt szeretnék hagyni Antal, Antolin kollégámnak, hogy kérdést tegyen fel, hiszen úgy döntöttünk, hogy megosztjuk a felszólalási időt. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, yo quisiera agradecer a la presidencia irlandesa que... Szeretnék köszönetet mondani az ír elnökségnek. A jelzáloggal kapcsolatos ügyekre szeretnék utalni, az, az itteni előrelépéseket üdvözlöm. A saját pragmatiz, pragmatizmusunk ö, talál itt visszhangra. Kérdésem pedig a következő. Hogyan kívánják ö, végigvinni a Van Rompuy megállapodással kapcsolatos ö, munkát, illetve az FTT vel kapcsolatos munkát, valamint az idéglenes eurozóna intézkedésekkel mi a helyzet? Yeah, I don't have any uh, policies to change the six-pack. Uh, six-pack is, is... Um, six-pack uh, kapcsán nem látunk uh, változásra lehetőséget, de um, nem igazán hallottam a kérdéseit, tehát nem igazán tudom, hogy jól értettem el a központi pontjait, de a többi kérdés esetében elmondtam talán azt, hogy hol is állunk a pénzügyi transz- a transzakciós adó esetében. A bizottság egy dokumentummal fog előállni, és ez nem lesz különböző az előző dokumentumtól, és utána pedig trilógusok által próbálunk majd megalapodásra jutni, és mindenki részt vehet ebben, és nem csak azok, akik részt vesznek a megerősített együttműködésben. Az a kérdés, amit nem igazán értettem, itt a kollégám adott egy, egy, egy <laughs> feljegyzést. Az Európai Bizottságnak lesz majd fő szerepe abban, hogy a deficiteket és dolgozza a tagállamok esetében. Az Európai Unió tanácsülésén majd Van Rompuy úrral fogjuk ezt megmutatni nem igazán jól működött a fülhallgatóm, ezért nem értettem a kérdését. a value for money out of the ministers at the end of their six months when they... Általában jobb válaszokat kapunk a miniszterektől a hat hónapjuk végén. Sean Kelly az utolsó szó, aki visszatért most itt közénk, és ír zárunk. Köszönöm elnök asszony, hogy megengedi számomra is, hogy kérdezzek, már nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, én is üdvözlöm Nunan urat, illetve államtitkárát. Amikor ők átvették a kormányzást két évvel ezelőtt, kevesebb, mint két évvel ezelőtt, akkor Írország gyakorlatilag anyagi csőd szélén állt, most pedig fellendülőben vagyunk. Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, hogy az elkövetkezendő hat hónapban megoldjuk azokat a problémákat, amelyeket eh, Nunen úr felvillantott. A válság eh, kezelés során általában a hitelminősítőket hívtuk tetemre, illetve a hitel leminősítő intézeteket, ha úgy tetszik, a munkájuk alapján nem tudom, hogy a miniszter úr hajlandó lenne-e egy európai hitelminősítő intézet felállítását megfontolni az elkövetkezendő hat hónap alatt, hogy verseny alakuljon ki a piacon, a nagy négy hitelminősítő monopóliumot élvez, és azt is el lehetne érni, hogy a szóviccel élve, a poor standards eluralja, a rossz minőség eluralja a hitelminősítést. Nos, az Európai Hitelminősítő Intézetre már egy ideje eh, érkezett javaslat, és megállapodtunk a rendeletben, és az új hitelminősítő intézetnél az lesz a probléma, hogy hiteles lesz-e. Hogyha az unión belül, vagy az unió tagállamainak akaratát hajtja végre a hitelminősítő, akkor nem lesz hiteles. Ez a probléma a hitelminősítők problémájára, amit jól ismerünk, nem nagyon létezik megoldás. Lehet, hogy talán az lenne a megoldás, hogy egyre többnek a kialakulását bátorítanánk, hogy ne csak a nagy háromra kelljen támaszkodnunk, mert valóban az eddigi munkájuk nem volt túl kielégítő. Köszönöm. Valóban ugyanúgy baj van a hitelminősítékkel, mint a nagy számviteli cégekkel, E, és hát e, feladatunk előmozdítani a kisebbeket is ebben a versenyben. Köszönöm miniszter úr, hogy eljött, és bizonyára, amikor majd a trialóguson meg kell jelennie és lezárnia a nagy vitákat a nagykövet helyett, akkor ön erre majd hajlandó lesz. Azt gondolom, hogy eredményeket értünk el, van az intézmények között e, bozótharc, de én pozitívan nézek erre az elnökségre, és azt gondolom, hogy ez a pohár, ez több, mint félig van tele. Reméljük, hogy amikor majd visszajön, örömmel számolhat be arról, hogy milyen eredményeket értünk el ezekkel a tényleg nagyon komoly jogalkotási anyagokkal kapcsolatban. Köszönöm, hogy eljött, és majd találkozunk még. A többieknek mondom, hogy február 4-én Strasbourgban este találkozunk majd, amely lehet, hogy egy hosszú ülés lesz, mert lehet, hogy majd szavaznunk is kell. Köszönöm, tehát február 4-ig viszontlátásra.